Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák! Ugyan a terem még nem telt meg teljesen, de azt hiszem itt az ideje, hogy elkezdjük az ülést, és lesznek itt még elegem. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és előre jelzem, hogy a parlament közi intergroupban ma plenáris teremben ö, folytatjuk majd a kulturális örökségről szóló vitát. Három panel tematikus munkacsoport jött létre tegnap, Szilvia Costa, Jakono és Zabina Ferhány kollégák fognak röviden beszámolni a három munkacsoport következtetéseiről, hogy mindenki lássa, hogy az egyes csoportokban mi történt. De a tegnapihoz képest nagy örömömre szolgál, hogy ö, most minden nyelven és nyelvről van tolmácsolás. A mai eszmecserénket Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke, prioritásként kezelte, és fontosnak tartotta ő is, hogy a nemzeti parlamentekkel egyeztessünk. Sajnos neki most el kellett utaznia, ezért nem tud itt lenni, de lélekben velünk van. Az első világháború századik évfordulója kapcsán nekünk is el kellett gondolkodnunk a kulturális örökség védelmének ellentmondásairól, a probléma sokféleségéről. Erről majd később beszélek még. Tisztelt kollégák, tisztelt vendégeink! Európa óriási kihívások előtt áll. Talán a legnagyobb kihívás előtt, amit az utóbbi évtizedek során Európa valaha látott, gazdasági bizonytalanság, megváltozott kereskedelmi világrend, súlyos konfliktusok feszültsége, globális környezeti kihívások, migráció, integrációs hiányosságok, határozzák meg létünket, és a tegnapi mai eszmecserét itt sem lehetett ezektől függetlenül lefolytatni. A kihívások tükrében egyesek azt gondolhatnák, hogy a kultúra nem olyan éles politikai prioritás kérdés, mint az éppen említettek. Ugyanakkor a kultúra hozzájárulhat a problémák megoldásához. Ennél én sokkal fontosabbnak tartom a kultúrát. Kultúra mindaz, amit az emberek csinálnak, amit kérdeznek és amilyen válaszokat adnak, ideértve Európa megőrzését, kontinensünk fennmaradását, identitásunk megmaradását. Identitásválságról is beszélhetünk. Ebben a válságban, amikor megkérdezik, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hová megyünk, azért is fontos, hogy ezt megtegyük, mert az Európai Kulturális Örökség évében, 2018-ban ezek alapvető változásokon mennek át ezek az értékek. És a parlament és a tagállamok, a bizottság számos témában kell, hogy egyeztessenek. És nem csak nevében volt ez az év, vagy még mindig az, a kultúrái és európai, hanem most így az év vége felé azt látjuk, hogy a nemzeti, a nyelvi határok, a kulturális határok, a kulturális keveredés, a civilizációs értékek, a közösség teremtő értékek mind-mind nagyon aktuális kérdések. Tehát nem a múltról beszélünk, hanem a jelenről és a jövőről, és ez talán az év során is kiderült. Örökségünk a múlt és jövő találkozásában ö, él elevenen, és mind a helyi, mind a nemzeti, európai politikusok meg kell, hogy értsék, hogy a kulturális örökség hatalmas potenciált jelent, mert 2018 után is tovább fog folytatódni az értékekről való vita. És illúziónak bizonyult mára Európát tisztán kereskedelmi gazdasági projektként definiálni. Mindannyian tudjuk, hogy Európa vagy kulturális projekt is, vagy nem létezik. És ahogy már ezt sokan megfogalmazták. A kulturális év megnyités, megnyitása Milánóban tavaly ilyenkor táj decemberben és a parlamentben egy olyan időszakot vezetett be, Tajani és Juncker elnök urak is ott voltak, és júniusban is ott voltak, amely során kiderült, hogy a naív kultúr optimizmus ideje lejárt égető problémákkal kell szembenéznünk. És mint minden ember, maga is, a kultúra is ambivalens dolog, számos pozitív és negatív vonása van, integratív és elkülönülő és izolációs jelenségek is megtalálhatók benne, a kirekesztés, a sovinizmus, a másik befeketítése, demonizálása is sajnos a kultúrán belül zajlik. A kultúra összeköt minket, és el is választ minket, de én azt gondolom, hogy leginkább összeköt, és amikor Európában a tagállamok közösségéről beszélünk, akkor mindenképpen összekötő erőként és a jövő fontos tényezőjeként kell számolni vele. Karl Kraus vezette be mindegy száz évvel ezelőtt az unkultúr fogalmát, hogy milyen a kultúráratlanság. Az ugyanis, hogyha fegyverekkel megyünk egymásnak. A kulturális örökség védelme mindig feltételezi a békés szándékot, az értékek védelmét, a jövő megtartásának igényét, mint ahogy Goethe Faustjában is azt olvastjuk, hogy amit atyáitól örököltél, azt a jövő számára örökölted. Hölgyeim és uraim, ezen erőterek feszültségében valósul meg tehát, amit csinálunk, és amikor a polgárokkal kommunikálunk, akkor ilyen perspektívákban kell gondolkodnunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Most pedig az eszmecsere következik, meghallgatunk még majd beszámolókat, beszédeket. Nagyon sokan jelentkeztek szóra, ezért előre szeretném jelezni, és, a, és azt mondani, hogy mi itt elsősorban tanulni szeretnénk a tagállamoktól, úgyhogy pont ezért most én is abba hagyom, és megadom a szót, de még el kell, hogy mondjam, hogy milyen időrend alapján dolgozunk. Tehát szigorúan betartjuk majd a felszólalási időt. A Kulturális Bizottság tagjai tudják, hogy én elég szigorú vagyok ilyen tekintetben, úgyhogy ha valaki az ö, ideje lejártához közeledik, akkor fogja látni, hogy a kalapács megemelkedik. Mert minden más utánunk szólónak is meg akarjuk adni a szót, és velük szemben ez az igazságosság eszköze amikor felemelem a kalapácsot, akkor kérem fejezzék be, és egyébként a tolmácsainknak is el kell menni pontosan, megérdemelték az ebédidőt, mire odaérünk, úgyhogy nem húzzuk tovább az ülést, hanem betartjuk a tervezett idők kereteket. Úgyhogy mindenki két percben szólalhat föl, maximum. Persze leszabad mondani a két perc egy részéről a nemzeti parlamentek részéről, akik fel szeretnének szólalni, azok most töltsék ki gyorsan az előttük álló számukra kiasztott lapot, felszólalási igényt, ezt a teremszolgák begyűjtik, és ez alapján fogjuk őket, önöket szólítani. A három tematikus területhez lehet hozzá szólni, és az arról szóló vita során kapja meg az illető a szót, aki jelentkezett. Nagy örömemre szolgál, hogy Elizabeth Kornfeld asszony is körünkben van, a, az osztrák elnökség képviseletében nagykövet asszony és Krisztofulú asszony az állandó ügyek tanácsától. Nekik adom most meg akkor elsőként a szót. Parancsolja nagykövetasszony. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők. Örülök, hogy az osztrák soros elnökség súlyponti aspektusairól szólhatok ma önökhöz az Európai kulturális örökség tematikus évének szempontjából. Az osztrák soros elnökség egyik nagyon fontos prioritásának határoztuk ezt meg, és az Európai Parlamentnek is nagyon sok köszönhető a döntéshozatalt illetően, illetve az intézkedések foganatosítása terén. A tanács részéről ezeket nagyra becsüljük. Erről biztosíthatom önöket. Az európai kulturális örökség nem önmagában álló, ez egy nagyon fontos szociális és gazdasági erőforrást is képvisel, amely most került a fókuszba. Viszont nagyon lényeges elemeit képezik annak is, hogy a jövőnket hogyan alakítsuk, a szociális együttműködés és a jólét szempontjából egyaránt. Nagyon sok projekt és esemény pontosan ezeket a fontos értékeket állítja a homlokterünk közepébe, hiszen a közös kulturális örökség, mint érték egyre nagyobb figyelmet kap, és a tradicionális és historikus értelmezéssel tulajdonképpen egy nagyon időszerű, sőt jövőorientált megközelítést is megfogalmazhatunk. Sokkal több polgárt vagyunk képesek így elérni, leginkább a fiatalokra kívánunk koncentrálni, őket is bevonva ebbe a folyamatba. Ausztriában egy külön portál tájékoztat az aktuális eseményekről áttekintést ad a már megrendezésre került, illetve jövőben megrendezésre kerülő eseményekről, és platformot biztosít a projektek számára is. De meg kell említenem ebben a kontextusban a még várt kezdeményezéseket is. Körülbelül 100 86 projekt szerepel ezen a platformon. A soros elnökség keretében már korábban, de köz, később is még szakmai konferenciák kerülnek, kerültek megrendezésre. Például az építészeti kvalita, politika témájában, Common Good in Europe például, amely szeptember 13-15 között került megrendezésre, az, amelyet megemlítenék. Ezek azzal foglalkoztak, hogy hogy lehet a magas minőségű építészeti kultúrát mindenki számára hozzáférhetővé tenni, és amelyet nemzeti és európai szinten is fel kell karolni ahhoz, hogy valóban megvalósulhasson. Egy kitekintést engedjenek meg az egyik bécsi rendezvény ezzel foglalkozó témája, Europe for Culture. Ez december 6-án, 7-én kerül majd megrendezésre. Két blokkban valósul majd meg ez a konferencia. Hatodikán lesz egy walk-in konferencia, amely mindenki számára nyitott, amely az európai projektekre kívánja felhívni a figyelmet. Bécs belvárosában 5-600 emberre számítunk. A második konferencia napon, tehát hetedikén, panelek, különböző beszédek, munkacsoportok veszik fel a munkájukat, és az e-Twinning Award a kulturális örökségért a nemzeti iskolai projektek kapnak majd itt lehetőséget bemutatkozni, és Blümöl miniszter úr és Navracsics biztos úr részvételével zajlik majd ez a nap. Ezen alkalomból Navracsics úr az új tevékenységi programot fogja bemutatni a kulturális örökség kontextusában, és itt elsősorban a tematikus évnek a fenntarthatóságáról lesz szó, például a fenntartható turizmus, a participatív adózás kérdésére fog kitérni, különös tekintettel a fiatalok bevonására. A tematikus év a tematikus éven túl is szeretné ezeket az értékeket tovább vinni, És emiatt egy follow-up eseményre is szeretnénk lehetőséget biztosítani annak érdekében, hogy a szertágazó intézkedéseket metszetbe hozzuk. Az öt prioritás közül az akcióterven belül a fenntarthatóság tehát, éppen ezért 2019-20-ra is igyekeztünk, és sikerült is ezt a speciális aspektust a fókuszba helyezni. A jövőbeni kultúrpolitikai együttműködés szempontjából itt Európában fontos, hogy ugyanabba az irányba gondolkodjunk, éppen ezért június óta nagyon intenzív tárgyalásokat folytattunk, és a kultúrminiszterek november 27-i ülésén bizvást mondhatom, hogy lesznek is ebbe az irányba mutató közös elképzelések, következtetések. Például az előrelépések monitoringja, a megfelelő rugalmasság, hogy tudjunk reagálni a megváltozott körülményekre, valamint az erőteljesebb felelősség a végrehajtásnál fognak itt a rendel szerepelni. Az Európai Bizottság részéről több intézkedésben sikerült megállapodni, elsősorban a tagállamok közötti eszmecsere és a jó gyakorlatok cseréjére vonatkozóan, de az EU szakemberek bevonását is kiemelnénk a klímaváltozás, illetve az építészet területéről, az alternatív finanszírozási lehetőségeket is említeném itt, a minőségi sztenderdeket is kiemelném, az európai struktúrális alapokból lehetne ezeket felhasználni, a az építészeti örökségünknek a megőrzése érdekében, és nagyon fontos az is, hogy mindezeket az erőforrásokat európai szinten összhangba hozzuk és közelítsük. Egy másik nagyon fontos aspektus a Creative Europe, amely 2018. május 30-án került bemutatásra, és június óta szerepel a kulturális tanács napirendjén. A kreatív ágazat számára nagyon fontos célkitűzéseket rögzítettünk, ezek is prioritásaink, főleg a tekintetben, hogy itt előre tudjunk lépni, és a tanácson belül is lesz egy jelentés ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a parlamenten belül is eszmecsere folyik ezzel kapcsolatban, és szeretnék köszönetet mondani Szilvia Kostának a munkájáért, és gratulálunk azokért a sikerekért is, Eh, hiszen október elején előterjesztette a jelentését a témában. Tehát központi eh, eleme marad a támogatási programoknak is ez a témakör. Nagyon sok eh, országon átnyúló kulturális örökségre vonatkozó projektet kívánunk finanszírozni, és a 2018-ban pontosan a tudatosság növelése volt a, a közös európai értékek és történelem iránti fogékonyságra gondolok. Itt 2018. decemberig lehet még benyújtani pályázatokat. Innováció, új technológia is nagyon fontos azonban. Október 8-án egy szakértői konferencia Challenging the Continent címmel a digitális gazdaságban került megrendezésre, ahol rengeteg újságíró és szakértő jelent meg, és az európai média számára most megjelenő, a digitális korszakban megjelenő kihívások megoldásával foglalkoztak. Nyilván a, a hazai és az európai tartalom, szerkesztők, előállítók nagyon sokat tudnak erről a témakörről, és ők tájékoztatták az, azokat is, akik még a print, tehát a nyomtatott médiáktól mozdulnak el a digitális korszakban az új lehetőségek felé. Nagyon fontos, hogy ezt a gazdasági és kulturális potenciált felhasználhassuk, fel tudjuk használni, miközben persze a transzparencia vonatkozásában sok vitára van még szükség. A média pluralizmust is említenem, valamint a kulturális sok színűséget, a méltányos adózást, és a kultúra teremtőknek a méltányos javadalmazását sem felejthetjük el. Drámai változások történtek az információs és média környezetben, ezért nagyon fontos az együttműködés az érintettek között, éppen ezért új versenystratégiákról is volt szó, illetve az akadályokról. Sokat ígérő, ígéretes együttműködési konstrukciók léteznek már PPP-k formájában, a magán és a, az állami szférából érkező műsorszolgáltatók részéről, de látszik, hogy mindenki számára szükség van a, az új lehetőségekről való tájékoztatásra. Aktívak vagyunk e tekintetben, azt gondolom, hogy az európai törvényeket mindenkinek be kell tartani, és a jogállamiság kérdése, a érvényesülése a platformok kiteljesítése során is egy kulcsfontosságú elem. A tematikus év tehát a soros elnökség keretében azt gondolom, hogy fogható eredményeket tud felmutatni, kiállítások is egyéb rendezvények formájában, itt Brüsszelben is. Itt ebben a városban nagyon modern, kulturális fővárosnak mutatja be magát Bécs, és meg is hívom önöket, hogy menjenek el ide, nézzék meg, hogy tud a, a kornak megfelelő, a korhoz igazodó város fellépni, hogy hogyan tudja magát prezentálni. Azt hiszem, hogy Brüsszel városában egy nagyon fontos partner talált Bécs. Engedjék meg, hogy az osztrák soros elnökség ö, ö, tevékenységét be tudtam mutatni, és köszönöm is a figyelmüket. Köszönöm szépen, követ asszony. Most pedig akkor megyünk tovább, és Krisztof Fidó asszonynak adok szót a bizottság részéről. Maximum 10 percben lesz lehetősége az expozéhoz. Örülök, hogy itt van. Thank you, Chair, dear Petra. Honorable members. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, tisztelt európai parlament és nemzeti parlamenti képviselők, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma önök között, és tudatában vagyok annak, hogy elég sokat utaztak azért, hogy itt legyenek. Köszönöm is, hogy vették a fáradtságot, és rászántak erre az időt. A viták során három témát fognak tudni körbejárni, amelyek nagyon értékesek az európai kulturális örökség kontextusában, hogy a kulturális azonosság, a restaurálás, a konzerválás, és a harmadik pont pedig a mindenről az oktatás. Engedjék meg, hogy e tekintetben bemutassam a gondolataimat, és hogy mit sikerült ebben az évben eddig elérnünk ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos eredményeket felmutatni képes tematikus évről van szó, több mint 11 ezer rendezvényről tudok beszámolni az idei évben, amelyen meg tudtuk ünnepelni ezt a tematikus évet 6 millió embert elérve. Az Európai Parlament nélkül viszont ez nem is valósulhatott volna meg, és ezért szeretnék köszönetet mondani. A tagállamoknak is szeretnék köszönetet mondani, hogy felkarolták a kezdeményezésünket, és a tudatosságot fokozták, a tekintetben, hogy most valóban mindenki európainak érezheti magát. Navracsics biztos úr később a nap során majd erre ki fog még térni. Fáradhatatlan munka, elköteleződésről tettek tanúbizonságot nagyon sokan, a polgárok is, a múzeumok, az iskolák, a városok és régiók Európa szerte és az ő képviseletükben sokan itt vannak ma, ők közösen tettek meg mindent azért, hogy ez a tematikus év létrejöhessen. Decentralizált módon dolgoztunk, bár szorosan együttműködtünk az EU-s tagállamokban, tagállamokkal, kulturális, illetve kulturális örökséggel foglalkozó szervezetekkel együtt köszönetet mondanék ezért is, hiszen az élet minden területéről származó emberekkel sikerült együttműködni és felhívni a figyelmet a kulturális identitásra. És itt akkor meg is érkeztem az első pontomhoz a kapcsolatot a kultúra és az identitás között emelném ki először. Ez volt a tevékenységünknek a magja az idén hogyan fejezzük ki magunkat kulturálisan, ez már az önazonosságunknak is a kifejezése. Legyen szó irodalomról, táncról, zenéről, ez definiálja, hogy kik is vagyunk. És éppen ezért ez az év nem csak egy jó esély arra, hogy újra felmérjük, hogy kik is vagyunk itt 21. századi európaiaként, hanem a historikus, történelmi kihívásokat is újra számba vegyük, amelyek alakítottak bennünket és a kultúránkat. Mm, jó volt részt venni számos rendezvényen, és ez az önreflexió zajlott ezeken a rendezvényeken. Hogyan tudtuk ezt támogatni? Megdupláztuk a költségvetést, a, és ezzel, ezekkel a projektkel, projektekkel speciális rendezvényeket tudtunk életre hívni. 30 millió ember vett részt az idén, azt gondolom, hogy ez önmagában is óriási szám, ezeken a rendezvényeken, ezek az örökségre koncentráló napok voltak, ahol a kultúrával foglalkoztunk, újra összetudtuk kapcsolni a nemzeti, a lokális és az európai szintű identitást. Nagyon sok esetben a történelemre emlékeztünk vissza, és ez volt a leitmotív, ha mondhatom így, ezek mögött, a rendezvények mögött. Magas a részvétel, Luxemburgban, Bulgáriában egyaránt megmutatkozott ez a magas szám, és ez köszönhető ennek a dupla költségvetésnek. Svédországban is 250 rendezvényről számolhatok be, szemben azon a 80 ami a korábbi évben volt. Sokkal toleránsabb társadalom és jobb világ az, amit mindezeknek a rendezvényeknek a révén el tudunk érni. Azt gondolom, hogy tényleg óriási jelentősége bírnak ezek a heritage napok, az egyének, közösségek, családok egész Európából megragadták az alkalmat, és megélhették ezeket a napokat, és a saját identitásukat is újra definiálhatták, látva ezeket a kiállításokat és eseményeket. Mobilizálni tudtuk tehát mindazokat, akik esetleg aggályokat fogalmazták a, a, fogalmaztak meg az európai örökséggel kapcsolatban, de erről lesz még később szó. A kultúra és az identitás összefüggésében nagyon fontos, hogy prezerváljuk, megőrizzük, és helyre is állítsuk ezt, és ezt a, az örökséget, és ezzel át is térek a második témaköröm, témakörömre. Susan Kohn az, aki az ECO-nak a az elnöke, és nagyon figyelemre méltó munkát végzett, a kultúra megőrzők szövetsége szempontjából is. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ha már tudatában vagyunk az európai identitásunknak, akkor ez meg is maradjon. A konzerválás mindig a következő generáció számára őrzi meg az örökséget, és ezáltal tulajdonképpen a világunkban a kulturális szövetet szőjük tovább, amely a materiális és kulturális integritásunkat is biztosítja. Éppen ezért erre helyeztük a legnagyobb hangsúlyt. Egy szakértői csoport a bizottsággal közösen minőségi paramétereket dolgozott ki a kulturális javak megőrzésére vonatkozóan iránymutatásokat fogalmazott meg, és ezek alapján tudnak most már dolgozni. 2019-ben ezeket az alapelveket majd egy nyilvános konzultáció keretében is közrebocsátja és a kulturális örökségünk megőrzése szempontjából nagyon fontos, hogy azokkal is együtt dolgozunk, akik együtt élnek ezzel az örökséggel. 2018-ban már kidolgoztunk olyan iránymutatásokat, amelyekhez most már meg is van a finanszírozás. EU delegációk is szerveznek idevágó programokat, és a helyi civil társadalommal közösen tudjuk megünnepelni a kulturális örökséget annak minden formájában. Pontos az elköteleződés a, a nyugat-balkáni országok felé fordulva is, az európai integrációt illetően, és februárban ennek is jelét adtuk már e, e régió irányába. A turizmus is ebben a kontextusban munkahelyeket tud teremteni, fel tudja lendíteni a gazdaságot, de mindezt fontos fenntartható módon keresztül vinni. Barcelonát említeném, ahol a túlzott idegenforgalom ellen tiltakoznak a lakók, és ezért az évtíz kezdeményezése közül az egyik az volt, hogy fenntarthatóan alakítsuk a turizmust. A barcelonai nyilatkozat azt kívánja elérni, hogy legyenek jobb életkörülmények, és legyenek jobb turisztikai helyek, amelyeket a turisták meglátogatnak. Olyan alapelveket kell tehát kidolgozni, amelyel egyensúlyban tartjuk a turisztikai iparnak az igényét a helyi lakosok igényeivel. Fontos azonban a kulturális és a nemzeti örökségnek a, az egyensúlyban tartása. Elnézést kérek, hát miért a tolmácsoktól. A az ökoszisztéma rendszerek, amelyeket a Natura 2000 keretében működnek, végzik, védik a területeket, és kiemelik az ezek között lévő kapcsolatokat. Mondanék is erre egy példát. Az aktelek, illetve az Akteleki Cseppkőbarlang a határtól nem messze van egy program, amelynek a keretében a kulturális örökséget sikerül megvédeni, méghozzá úgy, hogy nem csak a barlangot védjük, hanem az egész természetet, illetve az ott élő, élő világot az élővilágot és az egész területet, amelyet csak bizonyos bizonyos körülmények között lehet meglátogatni. A helyi közösség nagyon elkötelezetten részt vesz a folyamatokban, ugyanis jól tudják, hogy mitől lehet a turizmus fenntartható. Sajnálatos módon a földrajzi katasztrófák miatt a kulturális örökség is tud sérülni. Azonban az új innovatív technológiák most már mm, központját képezik a az érzékeny kulturális örökségek megvédésének. A Horizont 2020 program keretében 66 millió eurót sikerült befektetni olyan projektekbe, amelyek a kulturális örökség védelmét, restaurálását szolgálják. Például a kutatás és innovációs projekteket támogat az Európai Bizottság, amelyekkel a történelmi műemlékeket védik katasztrófák esetén. A közös kutatási központ pedig védi a kulturális örökséget, méghozzá a technológiának köszönhetően, a technológia vívmányainak köszönhetően, és az esetleges új építési munkálatokat is megtervezik. A közös kutatási központ olyan lézerszkennert alakított ki, amelynek köszönhetően 3D-ben jobban meg lehet nézni, hogy hogyan lehet restaurálni a műemlékeket. Ezt már használjuk, használják például egy olasz bazilika újraépítésének során, amely egy földrengés során nagyon megsérült. Összességében, vagy zárásképpen pedig e, arról szeretnék beszélni, hogy az oktatásnak, illetve a tudatosság növelésének milyen fontos szerepe van a fiatalok körében. Alapvetően az, hogy hogyan kezdünk el beszélni a fiatalokkal, hogyan keltjük fel az érdeklődésüket, rendkívül fontos, ugyanis ők fogják a kulturális örökséget védeni a jövőben de még nem tudjuk a kérdéseket, a válaszokat a kérdésekre, addig szeretném elmondani, hogy regionális és helyi szinten is mennyire fontos az, hogy segítsük a tanárokat. A tanárokat, akik beviszik a kulturális örökséget az osztályokba, és akik például online játékokkal, EU-s nyelven elérhető online játékokkal keltik fel a fiatalok figyelmét. Van itt winning programunk is, ennek a keretében a tudatosságot növeljük a kulturális örökség területén. Van is erről már egy könyv, amely elmagyarázza, hogy a kulturális örökség mennyire sokszínű lehet, sőt még példákat is mond arra vonatkozóan, hogy a kulturális örökséget hogyan lehet bevinni az iskolákba elmeséli, hogy milyen sokszínűen, milyen művészi sokszínűséggel lehet a kulturális örökség felé nyitni. Nem mondja, hogy mi Európa, és mi az, ami minket, európaikat összeköt. 600 ezer tanár vesz részt az eTwinning projektben. Reméljük, hogy így nagyon sok fiatalt sikerül elérnünk. Aztán ott van az Európai Szolidaritási Testület, amelynek köszönhetően örökségvédelmi intézetekben is tanulhatnak és dolgozhatnak a diákok. Az Erasmus Plus-ban pedig a kulturális örökség minden stratégiai partnerség szempontjából fontos. Mindjárt be is fejezem, de még még elmondom, hogy Navracsis biztos úr meg fogja önökkel osztani azt, hogy milyen költségvetést is szán az Európai Unió a kulturális programokra. Nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm Petra figyelmét is. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Timis. Köszönöm szépen ezt az átfogó képet a bizottság számos tevékenységéről, illetve az egyes programok használatáról a kulturális örökség védelmi érdekében. Köszönjük, nagykövet asszony, hogy nem csak bemutatta ezt az ambiciózus programot, hanem hogy a program ambiciózus, és az osztrák elnökség fontosnak tartja a kulturális örökség védelmét. Majd decemberben lesz a záró esemény, arra mi is megyünk. Most akkor az első panel beszámolóját fogjuk meghallgatni a kultúra és identitás kérdésben. Tegnap ez a munkacsoport, Kosta kolléga úr elnökslése mellett működött, és ezért őt kérem, hogy számoljon be a tanulságokról. Nagyon köszönöm, elnök asszony, és Olesz úr szeretnék beszélni. Köszönöm elnök asszony, köszönöm nagykövet asszony, köszönöm a szavait, és köszönöm az elköteleződését is. Nagyon köszönöm az igazgató asszonynak is, nagyon köszönöm, hogy a bizottság ennyire támogatja ezt az ebben az évben megvalósuló programot, és köszönöm a megnyíló perspektívákat is. Az első panelben az európai parlamenti képviselők, illetve három főigazgatóság is részt vett, valamint a titkárság. Először is arról beszéltünk, hogy mennyire összetett az európai identitás fogalma. Ebből a meggyőződésből indultunk ki, hogy nincs az európai identitás és a kulturális sokszínűség között ellentét. Vannak európai identitások abból indultunk ki, hogy milyen sokszínű az identitás és a kultúra. Ebből az identitásból kell kiindulnunk, abból, hogy az identitás mennyire összetett. Az európaiaknak együtt kell megépíteniük a közös saját történelmüket és történetüket, méghozzá eh, azt a komplex történelmet, amely európai, nemzeti, regionális. Például ott van Da Vinci, aki egyszerre volt olasz, európai, toszkán, tehát a helyi, a nemzeti és az európai szint is megjelent. Balkánon is eh, közös, együtt, együttes európai történelem épül. Ezt a megközelítést is be kell tennünk az európai iskolai programokba, a nemzeti programokba, nemzeti tantervekbe. Ez a folyam, ennek a folyamatnak az is a célja, hogy a közös jövőnket a közös múltunkkal összekösse. Ennek az évnek, évnek az is célja volt, hogy egy közösség szülessen meg a milánói vagy a berlini eseményen. Heritage Community, így neveztük ezt a közös jövőt, amelyben amelyben a ratifikálandó dokumentumokat ratifikálásra várjuk. Európában nagyon sok olyan hely van, ahol konfliktusok vannak, de nagyon sok helyen béke van, és innen érdemes kiindulni, és ebből a békéből kell megint megépíteni az európai identitást a Nemzetközi Békenap, illetve a polgári, illetve a, a vallási békenapok hozzájárulnak a közös jövőnk megvalósításához. Ez nem csak intellektuálisan jelenti a közös Európát, hanem érzelmileg is válaszokat adtunk a felmerülő kérdésekre a panelben, illetve más kérdések is felmerültek arra vonatkozóan, hogy a helyi, a regionális, a nemzeti, az európai identitás között hogyan lehet hidat képezni, és hogyan lehet a laikus, illetve a vallási közösségek között hidat teremteni. Mind a kulturális, mind a szellemi örökség hogyan is tud megjelenni Európán belül. Voltak olyan felszólalások, például a svéd felszólaló, az identitás, az európai identitás öm, fogalmával kapcsolatban kétségeket fogalmazott meg. Szerinte ugyanis ez öm, nacionalista öm, célokra is kiforgatható ne felejtsük el, hogy évszázados hagyománya van annak az európai identitásnak, amely ma is jelen van, és amely a közös európai összetartozás érzését hivatott kifejezni. Több ezer projekt működik, transnacionális határokon átívelő projektek ezek, amelyek között említhetném a Kreatív Európát, illetve egyéb programokat is. Mindjárt le is zárom, de lenne még két gondolatom. Az Európai Bizottság képviselője elmondta, hogy szükség van a több szintes transverzális irányításra, a különböző főigazgatóságoknak is együtt kell dolgozniuk. Nagyon reméljük, hogy a cselekvési terv ezt majd megerősíti. A nemzeti parlamentek képviselőinek felszólalásából egyértelművé vált az, hogy az identitás folyamat, nem pedig cél önmagában. Ferejen kollégám majd biztos fog a kulturális tanulásról, a kultúra tanításáról beszélni, arról, hogy mennyire fontos a közös identitás elérésében a kultúra. A litván kolléga is nyilván fog majd arról beszélni, hogy szükségünk van arra, hogy az erőfeszítéseinket megsokszorozzuk az országokban, még a tagjelölt országokban is, amelyek konfliktusokon mentek keresztül, és nagyon nehéz volt a békét újra megtalálniuk. A kultúra tehát katalizátor, és egy fontos mondattal szeretnék zárni. Az Európai Kulturális Örökségnek az éve túlságosan rövid volt, és mégis nagy lett. Ez volt az utolsó mondat. Nagyon köszönöm. Vielen herzlichen Dank für diesen Überblick. Köszönjük szépen ezt az áttekintést a tegnapi vitáról. Szeretném köszönteni a mai felszólalóinkat a kultúra és identitás témakörében. És kezdjük Cseszka Kvadlik Mihalovicsal, az Európa Nosztrától. Öt percre tudok szót adni, utalva arra, hogy nem is kell feltétlenül kihasználni ezt az öt perces felszólalási időt. Honorable members of the European and Tisztelt képviselők, Európai Parlament és Nemzeti képviselők, tisztelt kollégák, barátok! Nagyon örülök, és hatalmas felelősség az, hogy a civil társadalmat képviselhetem ezen, a, ezen az ülésen, ahol a parlamentek képviselői beszélnek arról, hogy a történelmi európai kulturális évünk mennyire fontos. Miért is történelmi ez az idei év? Nem csak azért, mert ez az egyetlen tematikus év a Juncker bizottság alatt, hanem azért is, mert ez az első olyan év, amely alulról felfelé indult, és amelyet a Kulturális Örökség képviselői, európai nemzeti képviselői hivatottak megjeleníteni. Az Európai Bizottság magával vitte ezt az ötletet, és sikerült meggyőzni Juncker elnököt arról, hogy ez egy fontos év. Most amikor az első világháború végét ünnepeljük, ne felejtsük el, hogy Európa legfőképpen békeprojekt, amikor pedig a 70. évfordulóját ünnepeljük az e, egyetemes jogok nyilatkozatának, ne felejtsük el, hogy a béke hat, hat át mindent, kell, hogy áthasson mindent, és ne felejtsük el azt sem, hogy érkezik nem sokára az európai választás, választások éve. Az alapvető fontosságú értékeinket sok veszély fenyegeti. A hang nem az Európáról szóló narratíva változik. Itt Európában nagy tárgy és kulturális, szellemi örökség áll a rendelkezésünkre. Ez az emlékezetünk, ez az identitásunkat is meghatározza. Egy család vagyunk, amely több évszázadon keresztül formálódott, és amely nem csak művészekből, tudósokból áll, hanem mindennapi emberekből és az ő közösségeikből. Vagyis, hogyha az európai projektet továbbra is szeretnénk támogatni, akkor ehhez a nagy európai családhoz kell, hogy tartozzunk. Ez a közös kulturális identitás, ahogyan Szilvia Costa is jelezte, több szintű. Ezek a szintek egymással nem versenyeznek, hanem segítik egymást. Mindegyik bele van ágyazva az identitásunkba. Minden műemlék, minden kulturális örökséghez kapcsolódó dolog, valamilyen történetet mesél el. Mindennyien büszkék lehetünk a helyi, a regionális, a nemzeti identitásunkra, úgy, hogy közben büszkék vagyunk arra, hogy európaiak vagyunk. Ez az európai évnek a fő politikai üzenete. Nagyon érdekes volt a tegnapi workshop. Szívia Costa moderálta ezt egy nagyon szimbolikus helyszínen, méghozzá a Történelem Európai Házában. Kulturális oktatásról beszéltünk, a történelem oktatásáról egy nagyobb európai kontextusban. Hogyha az európai történelmet nem úgy tanítjuk, ahogyan azt kellene, akkor, az, e- akkor a kultúra, a politika, a gazdaság mm, felfedezése során a fiatalok nem tudják megérteni Európát, az európai kultúrát ebben a nagyobb kontextusban. A történelem oktatás során a több perspektívát több perspektívát kell alkalmaznunk, több nézőpontból is be kell mutatnunk ugyanezt a témát, annak érdekében, hogy a fiatalok felelős felnőttek váljanak, és vissza tudják utasítani a történelem újrairány, újraírására irányuló öm, szélsőséges nézeteket. Kedves hölgyeim és uraim, ennek az évnek a során sikerült megnézni azt, hogy mindannyiunknak mennyire érdekes és fontos az, hogy ez az identitás tovább is jelen legyen, valamint be is tudtuk ismerni azt, hogy milyen sok fenyegetés áll előttünk. Szövetséget kell közt, kötnünk, a régieket megerősíteni és újakat kialakítani. Így tudjuk a kulturális örökséget az Európai Uniós szakpolitikákban mindenhol megjeleníteni. A 2018-as történelmi év során nagyon sok mindent sikerült elérni, de az elkövetkezendő években ennél még többet tudunk elérni. Zárásképpen a berlini dokumentumra szeretnék reflektálni, amelyet júniusban köve, ö, fogadtunk el az Európa Nostra berlini ö, rendezvénye során, amely, amelyet többen ezt együtt szerveztek. Ebben a közleményben kimondtuk, hogy most kell cselekedni. Ez a dokumentum európai ö, cselekvési tervet kíván ö, kidolgozni. Örülünk annak, hogy Navracsis biztos úr három hét múlva ezt bemutatja majd Bécsben 2018 aláírás, ez szimbolikus, ön, elnök asszony, Szilvia Koszta is, Diakonó és más kolléga és más képviselők is aláírták. Kérem, hogy önök is írják alá, és a parlamentjük a hálózatuk körében terjesszék ezt. A kolléga, a többi kolléga is elmondta azt, hogy a 12 hónapos idő túlságosan rövid egy ilyen fontos projekthez. Most mindannyiunknak a felelőssége, nekünk, döntéshozóknak, mm, érdekelt feleknek fontos megragadnunk a lendületet, és kihasználni a közös kulturális örökségünknek az előnyeit, hogy nagyobb lényeget, jelentést adjunk az európai projektnek. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönjük szépen. Most Margarita Manót fogjuk meghallgatni, aki a portugál parlament tagja, 5 percet adok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a bizottság valamennyi tagját, kollégákat, barátokat és a tolmácsokat is, és minden jelenlevőt. Az Európai Unió jelszava az, hogy egység a sokféleségben, sokféleség az egységben. Ilyen értelemben vagyunk egy egységes Európa, és az biztos, hogy közös bennünk, hogy békében, jólétben szeretnénk élni, még hogyha nyelveink, kultúráink, hagyományaink el is térnek egymástól. Olyan társadalmat, közös társadalmat építünk, amelyben a sokféleség adja a közösség erejét, a sokféleség gazdagságot jelent, és nem versenyt, nehézséget, problémát, hanem ez egy kincs, ez egy potenciál. Az, hogy Európában ilyen sok nyelvet beszélünk, de mégis szót értünk egymással, ez is szimbolikus. A nyelv az, amivel az ember a kulturális identitását kifejezi, amelyen keresztül identifikálódik, azonosul azzal. Óriási érték, az értékek médiuma. Európában folyamatosan megéljük ezt a soknyelvűséget, és a többnyelvűség, soknyelvűség politikája mainstream politika kell, hogy maradjon legyen a jövőben is, és a nyelvtanulás pedig különösen. A tudás alapú társadalomban ez nem is lehet másképpen. A tudást csak úgy lehet frissen, gyorsan megosztani ö, saját körénken belül, hogyha értjük egymás nyelvét és értjük a fogalmakat, vannak közös definícióink, egy nyelven beszélünk a sok nyelv ellenére. A nyelvi sokféleség egyben az ismeretek, a tudás sokfélesége is, és az értékteremtésnek a közege. Az, hogy sok nyelvünk van, óriási adomány. Ezek között a portugál nyelvet mintegy 10 millió ember beszéli, de persze világszerte sokkal többen, összesen 50 millióan gondoljunk Dél-Amerikára. A portugál nyelv a hatodik legnagyobb nyelv az európaiak közül, és az ötödik leggyakrabban használt internetes nyelv, tehát a, a szociális médiumok, Facebook, Twitter ö, statisztikai alapján a portugál az ötödik leggyakrabban használt nyelv. És ö, ezáltal egyfajta potenciált jelent maga a nyelv is. Európa identitását, értékeit csak a máshol is beszélt nyelveken keresztül tudjuk eljuttatni a világba. A nyelvtanulás, a nyelvtanulás támogatása ezért kiemelt prioritás kell, hogy legyen. Európában kitűztük azt a célt, hogy minden európai beszéljen legalább két nyelvet a sajátján kívül. Ahhoz, hogy ezt valaha elérjük, a nyelvtanítást, a nyelvtanulást kisgyermekkorban kell elkezdeni, és egyből két nyelvvel. Ha ez megvalósul, akkor sokkal intenzívebb, okosabb, jobb lesz a párbeszéd a nyelvek, kultúrák között, a szociális, gazdasági kihívások, a demokrácia kihívásait is jobban tudjuk majd kezelni. A nyelvtudás tehát egy kulcsfontosságú képesség. Fernando Pessoa, a híres portugál költő a 20. évszázad első negyedében kiadott egy könyvet, több nyelven, angolul, spanyolul, németül, és ebben azt írja, hogy az én hazám a portugál nyelv. Lorenzo, a filozófus, pedig azt mondta, hogy senki nem sajátíthatja ki a nyelveket, de senkik vagyunk, ha nincs saját nyelvünk. Európa kulturális örökségét képtelen megőrizni, hogyha identitását az egyes nemzeti nyelvekben nem ápolja. Köszönöm szépen. Ja, vielen, vielen. Mi is köszönjük. És azt is köszönöm, hogy itt az európai identitás részeként végre a nyelvet is megfogalmazta, mint fontos tényezőt a bizottság közleményében jelent meg ez, hogy lehetőleg minden európai polgár már kisgyerek korában legyen kitéve két az anyanyelven kívüli nyelv hatásainak. Nos, következő felszólalunk Camille Zavilla, aki Romániából érkezett hozzánk. Igen, itt vagyok, elnök asszony. Tisztelt képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti kollégák. Arról szólnék röviden, hogy a kultúra, az oktatás viszonyrendszerét, hogy kell látni ebben a szimbolikus időszakban, évben pedagógiai, filozófiai értelemben is szimbolikus az oktatás és nyelv kapcsolata, és amennyiben a kultúra részünk, és mi is részei vagyunk egy kultúrának, országnak, nemzetnek, földrajznak, történelemnek és értékrendnek, annyiban mindezeket közvetíteni kell valahogy, és erről szól az oktatás. A vallás, a nyelv, a művészet mint a, a kulturális értékek és az identitás megnyilvánulásai. És egy nemzetközi 21. században nem élhetünk monokultúrákban, mint a cukorrépa, hanem nyitottnak kell lennünk minden más kulturális érték iránt is, és így tudjuk a milyenket is értékelni. Van, akikkel nehezebb egyetértésre jutni, főleg például a hagyományos, vallásos, konzervatív társadalmi csoportokkal ilyen tekintetben, és van egy másik kockázat is, antropológusok hívják fel erre a figyelmet, a transkulturalizálódás, amikor az ember kettő vagy több kultúra között végül elveszti a sajátját, illetve egyikhez sem tartozik már igazán. És ugyanakkor sokkal nyitottabb mindegyik iránt. Az legjobb megoldás egy demokratikus társadalomban, hogyha felkészítjük a gyerkeinket erre a multikulturalitásra, és megadjuk nekik a saját nemzeti kulturális identitásukkal való azonosulás lehetőségét, ideértve a helyi identitást is, de nyitva tartjuk agyaikat a sokféleségre. Hogyan lehet ezt elérni az oktatásban? Sok, sok kapcsolattartással, ismeret megszerzésével, át kell, hogy ugorjam itt a diáim többségét, nem csak formális, hanem informális nevelési módszerek is vannak, és nem csak a tanárok tanítanak az iskolában, hanem minden ki a társadalomban belül egyfajta kultúra közvetítő, minden polgár az, és ha ez így van, akkor diákjaink, gyerekeink ö, sokféle értékkel találkozhatnak. Minden oktatási rendszer kitalálóinak, működtetőinek szembe kell néznie azzal, hogy ezekre a kérdésekre milyen válaszokat ad. Arra például, hogy a másik, a másik kultúrai emberrel hogyan bánunk, hogyan beszélünk. A tolerancia, az értékekre való nyitottság, alapvető értékek. Itt már egy filozófiai, antropológiai síkra térünk rá, a posztmodern világ, a globális falu, a tudás univerzalitása tükrében nekünk politikusoknak, oktatóknak, nevelőknek az a feladatunk, hogy ebben a sokféleségben egyfajta koherenciát találjunk és közvetítsünk, de ne szűkítsük le fölöslegesen. Nagyon sok mindenről lehetne itt beszélni, de összességében csak azt szeretném aláhúzni, hogy az oktatás, tudás, az interkulturális tudás, az, e, az európai partnerségek, diákcserék, filozófus cserék, azok az eszközök, amelyek révén a fiatalok és az idősek egymásra találhatnak, egymásra nyithatnak. Nagyon fontos, hogy a nemzeti tantervekben a nemzeti tananyag irodalom mellett ott legyen az interkulturalitás, mint téma is, nem csak a más kultúrák vívmányai, hanem azokkal való együttélésünk készségének a tanítása. Végül pedig mi Romániában az európai kontinens részének, az európai kultúra részének tekintjük magunkat, Európát összekötő erőnek tekintjük, és úgy látjuk, hogyha valaki bezárkózik a saját kultúrájába, akkor azzal elszegényíti magát, és aztán végül saját kultúráját is. Köszönjük szépen ezt a nagyon lelkes beszámolót. Azt hiszem, hogy a tapson is érezzékelhető, hogy mindenki eh, látta, hogy szívből beszél. Örülök, hogy nem csak a nemzeti parlamentek képviselőivel vannak jelen az európaiak, hanem a nyugat-balkáni országok is képviseltetik magukat a saját képviseleteikkel, képviselőjükkel, akik ugyan még nem tagjai az Európai Parlamentnek, a jelenlétük azonban nagyon is azt mutatja, hogy mennyire is érzékeljük az, hogy már össze vagyunk kötve. Dragana Kosticsot köszönhetem most a szerb parlamentből, és hadd kérjem meg, hogy ő is tartsa meg a beszámolót. Hol ül? Ott hátul. Köszönöm. Poštovani članovi Evropskog parlamenta, poštovani članovi nacionalnih parlamenta, dragi kolege. Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy felszólalhatok. A szerb Parlament nevében ezen a rendkívül, számunkra rendkívül fontos ülésen. Először is, hogy mondjam el, hogy a 12. században mit is mondott Stefan Nemanya. Azt mondta, hogy meg kell védeni a nyelvünket, és hogyha valaki elveszíti a nyelvét, egy ország, egy nemzet, akkor ezzel nagyon sok mindent veszít el. Ezért beszélek ma az anyanyelvemen, vagyis szerbül. Szeretném elmondani, hogy a szerb kulturális örökségre milyen nagy fenyegetések vannak jelen most, és milyen kulturális népírtás zajlik. A Balkánon láthatóak a szerb kultúra nyomai, méghozzá középkori ö, templomokban. Ezek közül a leghíresebbek a 14. századból származnak. Grecsenia illetve egyéb területek, ezek Koszovó és más területeken találhatóak, és szerepelnek az, az UNESCO világörökségi listáján. Az UNESCO szerint ezek világörökségi műemlékek, amelyeket nagy fenyegetés vesz körül. A kulturális örökség a szerb kulturális örökség egy része, nél említhetjük a nemanicsok idejéből azt a fehér angyalt megjelenítő freskót, amely a kulturális örökség egyik legfontosabb megjelenítője. Kedves kollégák, a népem nehéz történelme során a kulturális műemlékek együtt szenvedtek a, kultúra, a, a szerbekkel. Mer- mesélnék itt a szerb, szláv 12. századi egyik műemlékéről, a Miros, Miroszláv evangéliumáról, amely az UNESCO listájára szintén felkerült, és amely az őseink elköteleződésének köszönhetően megőrzésre került az első világháború után is. A kultúra és az identitás voltak az elsők, amelyeket sajnálatos módon a balkán, balkáni hódítók megsértettek. Mikor a német németek 41. április 6-án bombázták Belgrádot, akkor először a Szerb Nemzeti Könyvtárat bombázták. Ezek a bombák óriási értékeket romboltak le. Ez a fajta kulturális népírtás és kulturális rombolás a szerb kultúra lerombolásához is vezetett. És mindez abban állt, hogy elégettek középkori könyveket, szerb könyveket, beszámolókat az első szerb királyság megalakításáról, illetve a szerb állam megszületésének nehéz körülményeiről, szenvedéseiről. Sajnálatos módon ma ezek a cselekvések továbbra is folytatódnak. Például 250 ezer szerbet mm, űztek ki Koszovó, koszovói és Metoidzsi otthonaikból, és a szerb kultúra és a szerb identitás fenyegetve vannak jelenleg. Amikor megjelent a nemzetközi közösség Koszovóban 1999-ben, akkor 150 szerb, szerb templomot és kolostort romboltak le, és több mint 10 ezer ikont és egyéb vallási tárgyat loptak el, és adtak el az illegális piacokon. Több mint 5000 szerb síremléket romboltak le, mm, egy, a porral tették egyenlővé ezeket a sírokat. Sajnálatos módon a nemzetközi közösség nem lép fel elég erősen. Márciusban, 2004 márciusában 48 óra alatt az albánok több mint 26 ortodox kolostort és templomot romboltak le, senki nem reagált erre. Ez pedig azt mutatja, hogy egy megszervezett tevékenységről van itt szó, amelynek a célja a szerbeknek az eltüntetése Koszovó területéről. A kulturális népírtás a déli területeken folyamatosan zajlik, és nagyon finoman zajlik ez most, ugyanis mostanában már azt látjuk, hogy történelmi hamisításokat tesznek bizonyos emberek, szerb vezetők, szerb vezetőket Albánnak mutatnak be, pedig ennek semmi értelme, és ez nem is lehetett így. Elképesztő, hogy itt a 21. században civilizáció ellenes tevékenységek zajlanak. Olyan tevékenységek, amelyek mindenen túlmennek, pedig ezek tényleg zajlanak még. Az úgynevezett koszovói állam nagyon veszélyes kulturális szempontból, ugyanis a kulturális hogyan is lehetne a kulturális örökséget megvédeni, úgy, hogy ezt közben egyesek lerombolják. A szerb kulturális örökséget köszönöm. Köszönjük szépen! Muss einfach so streng sein, weil... Muszáj ilyen szigorúnak lenne, mert különben egyszerűen teljesen felrúgjuk az ütemtervet. Köszöntöm a kulturális bizottságból Gutiérrez Aderca urat a spanyol parlamentből, és megkérem, hogy ő is tartsa meg előadását. Gracias por dejarme nagyon köszönöm, nagyon köszönöm. Örülök, hogy felszólalhatok. Igen, köszönöm a szót, a spanyol parlamentnek a nevében szeretnék felszólalni. Ez a téma elképesztően összetett. Sokan azt gondolják, hogy a kulturális identitás nem is létezik. Szerintem viszont nagyon is létezik, csak hogy az identitásnak a megépítése is nagyon fontos, erről beszéltünk a tegnapi panelben ugyanis identitást alakítani ki bárkivel szemben, identitást kidolgozni, ez nagyon gyakran félrevezethet minket, és az identitást átható értékeket is félrevezetheti. Tegnap beszéltünk arról, hogy az identitás során a szupranacionális identitást is meg kell építenünk, amely a nyelveken túlmutat, és amely egy olyan kultúrát, olyan identitást jelent, amely, amely amely rendkívül fontos, és nagyobb, mint a sportidentitás. Amikor Spanyolország bajnokságot nyert, akkor láthattuk, hogy mindenki, minden spanyol spanyol lett, csak hogy utána ezek az identitást összekötő elemek eltűntek. Szerintem az európai identitás nagyon fontos ez a spanyoloknak és más népeknek is, más olyan népeknek, amelyek autoritár rezsimekben éltek az igazság Európája, az emberi jogok Európája, az értékek Európája az, amely érdekel minket, és amelyet szeretnénk erősen megépíteni. Ezt a paktumot talán jó lenne erősebbé tenni, és az új generációknak ezt átadni örökségként. Ezt a paktumot meg kellene újítani, és új értékeket kellene ide belevenni környezetvédelem, béke, hozzáf- hozzáférés a méltányos munkakörülményekhez, nők és férfiak közötti e, esélyegyenlőség, korrupció elleni harc, és még sorolhatnám. Ezek azok a témák, amelyek áthatják a jelenlegi társadalmunkat, és ez egyfajta életmód is. Ezért van az, hogy talán ezt a paktumot meg kellene újítani, azzal a céllal, hogy az új generációk az Európai Unióban közös projektet lássanak, olyan projektet, amelyért megéri dolgozni, és amelybe megéri beszállni együtt. A projekt erőssége abban áll, hogy együtt dolgozunk. Ez a gazdasági építkezés, amely a kohéziós alapokra, egyéb alapokra épül, és erről beszéltünk tegnap, nincs mindenhol internet, tehát ez az építkezés nem az érzelmeket szólítja meg. Nekünk, kulturpolitikusoknak viszont az érzelmekre kell hatnunk, és az örökségnek, a kulturális örökségnek megvan ez a vetülete, ugyanis a kulturális örökség az az örökség, amelyet a szüleink örökbe hagynak nekünk hogyha elindulunk például Saint-Jacques de Compostela felé, ez egy olyan útvonal, amely vallási útvonal volt régen, ma már azonban kulturális értékeket is képvisel európai szinten, ugyanis sok európai zarándok indul el ezen az úton. Környezetvédelmi értéke is van, illetve saját magunkat is átléphetjük, hogyha elindulunk ezen az úton. A kultúrpolitika közös kialakítása nem csak ebben áll persze. Amikor elindulunk az Elkeminon, akkor mindenhol pecsétet kapunk, amikor egy-egy új állomáson megjelenünk. De mindez még nem elég, olyan ez, mint a ö, kulturális ö, városok, ö, városoknál kapunk egy pecsétet, de ez önmagában még nem elég. El kell gondolkodni azon is, hogy fenntarthatóan hogyan lehet a kultúrát képviselni. Beszéltünk Barcelonáról, én Lelemráról szeretnék beszélni, amely a fenntarthatóságot nagyon jól megjeleníti. Ráadásul UNESCO-s világörökségről van szó. Kettő példával szeretnék zárni. Szeretném megmutatni, hogy a fenntarthatóság mennyire fontos. Gondoljunk például a digitális kultúrára. A jövőben így fogunk tudni a tudáshoz hozzáférni. Ez a digitális kultúra, ez a digitális kultúrát mindannyian el kell, hogy sajátítsuk. Az entelektőlek is, az értelmiségek is kell, hogy használják ezeket az eszközöket. Javier Gamán, nagy filozófus, azt mondta, hogy az intelligencia kozmopolita dolog. Én szeretném, hogyha azt mondanánk, hogy a kultúráért tett erőfeszítésekben a politikák azok, amelyek megváltoztatják a társadalmakat, nem a gazdaság. Nem a gazdaság változtatja meg a kultúrát. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönjük szépen ezt a beszámolót is. Most megyünk tovább az eszmecserével, a vitával, és eddig kilenc felszólaló szerepel a listámon, itt a panel, ez első panel kapcsán. Igazából 6 percünk van már csak hátra, Úgyhogy ezért egy percre kell korlátoznom a felszólalási időket, miközben azt is fel tudom kínálni, hogy esetleg egyikük vagy a másikuk a második panelben kap csak szót. Ugyanis a második panelre vonatkozóan eddig még nincs olyan sok felszólaló a listán. Tehát akik most itt esetleg nem kapnak szót, akkor a második panelt követő eszmecserében egyből az elején kezdhetnék. Elsőként szót kért Aunas Gilunas Litvániából. Ott jelentkezik hátul. Parancsoljon, egy percet kap. Mikrofont kérnénk. Elnézést kérek, mondja a felszólaló. Köszönöm szépen. Egy perc azért nagy kihívás, hölgyeim és uraim. Azt kell mondanom, hogy néha úgy érzem, mintha csak álmodnék tegnap és ma, mert nem csak a klímáról, beszélünk a műanyagzacskókról és egyebekről, hanem kultúráról Európában. Ez a téma a parlamentben. Köszönöm szépen Kosta asszonynak az identitásról szóló tegnapi panel elnöklését. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma is. Az én országom a száz éves évfordulót ünnepli sok más országgal közösen, és az örökség és annak védelme kulcsfontosságú. Úgyhogy nagyszerű ez a tematikus év, nagyon teljes programkínálattal, amely kombinálja Vilniuszt, amely a Lonely Planet szerint az egyik legfontosabb úti cél, mint főváros, úgyhogy önöket is biztatom, hogy jöjjenek, hozzá, jöjjenek hozzánk, és Kaunas a második legnagyobb ország, város az országunkban, amit 2022-re Európai Kulturális Fővárosnak neveznek ki. Úgyhogy csak arra tudok mindenkit biztosni itt a fennmaradó időmben, hogy kezdjék el lefoglalni a szállodaszobáikat. Nagyon sok modernizmus témájában megrendezésre kerülő kiállítást tervezünk. Szeptemberben lesz is majd egy konferencia. Ezzel kapcsolatosan és ez nem valami nacionalista identitásnak a testetöltése, hanem a lokális, a helyi identitásnak a kifejezésre juttatása, hogyan vannak ezek a köz, közösségek összeköttetve, összekötve ezzel a kultúrával. Úgyhogy nagyon fontos a hagyomány megőrzése, ezt kell folytatnunk. Köszönöm szépen. Hosszabb voltam egy percnél, hoppá, hoppá. Hát látja, hogy akkor mi hogyan járunk az egyperceinkkel a plenárison. Ez napi sorsunk itt az Európai Parlamenten belül. Megyünk tovább. Maui Marulis Odonne, Írországból. Oktatásról szólok majd. Jó, akkor mehetünk tovább. Dimitrios Sevastakis. Görögországból. Köszönöm szépen, én is röviden szólnék a témáról. A megőrzés, restaurálás. Az, ami elhangzott mindezzel kapcsolatban, fantasztikus eszmecsere volt az elmúlt két napban, és olyan kérdéseket vett föl, amelyek sokkal struktúráltabban kezelendők. Van egy ideológiai válság a tekintetben, hogy a történelmünket hogyan értelmezzük, és a kulturális örökséget hogyan kezeljük. Az a helyzet, hogy jelen pillanatban megvannak az eszközeink arra, hogy a kultúránkat és az identitásunkat jobban tudjuk érteni, és ez hová vezet. Hát nagyon nagy a kulturális vita, mert rengeteg a mozgalom az emberek, közé, emberek között, saját identitásokat próbálják újra definiálni, és ezért az a helyzet, hogy a tudásunk, a kultúránkkal, az identitásunkkal kapcsolatban a kohézió eszközévé válhat. Tehát nem megosztás célzó eszköz lesz, hanem a kohéziót biztosító eszközé válhat. Nagyon lényeges, hogy az Európai Parlament teret biztosítson ehhez a vitához. Hiszen miről van itt szó? A kulturális örökségünkről, egyfajta kulturális luxusról, mint gazdagság, mint vagyoni értelemben. És ez összefüggésben áll nyilván az oktatási rendszerrel, a képzési rendszerrel, hogyan lehet ezt arra felhasználni, hogy megbéküljenek egymással különböző kultúrák és nemzetek. Összességében tehát, hogy kohézió alakuljon ki az emberek között. Ez egy nagyon nehéz út, ennek én tudatában vagyok. Fontos lenne ezt az egységre jutást elérni, és ezért tartom ennyire fontosnak ezt a mai vitát. Herzlichen Dank! Elnök, köszönöm szépen! Megyünk tovább. Veszlár Bedekovics Horvátországból kap szót. Nem látom, ott van. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, tisztelt barátaim, remélem, hogy elegendő lesz ez az egy perc. Először is köszöntenék mindenkit a Kulturális Bizottság nevében, a, parlam- a Horvát Parlament beli bizottság nevében, amelynek én vagyok egyébként a vezetője a szakbizottságban, és tevékenységenkről szeretnék ma beszámolni, illetve azokról az intézkedésekről, amelyeket a horvát parlament foganatosított. És ezzel a tematikus éven belül ö, részt is vesz. És mivel sajnos nem lesz elegendő időm, ezért csak annyit szeretnék mondani, hogy a legfontosabb koordinációs grémiumunk a tematikus év e, keretében a kulturális minisztériumunk. Az utóbbi tíz hónapban összesen 60 nagy rendezvényt tudott tető alá hozni, és több mint 50 ezeren látogatták ezeket az eseményeket. Nagy lélegzetvételű rendezvényeket belül egyébként kisebb kiállítások, workshopok is megrendezésre kerültek. és az európai kulturális örökség évében tapasztaltuk, hogy óriási az érdeklődés a többek között az iskolák részéről, akik különböző fellépéseken, tevékenységeken keresztül vettek részt a sorozatban. Ez pedig azért is nagyon fontos, mert ha belegondolunk, a gyermekek és a fiatalok bevonása és nevelése abba az irányba, hogy felismerjék a kulturális örökségnek a, a védelmét, illetve az identitások védelmét, akkor nem győzem eléggé hangsúlyozni, hogy csak ennek biztosításával tudjuk ezt tovább örekíteni a következő generációk felé. Köszönöm szépen. Most a saját szakbizottságunkból következik Biltasszony. Egy Egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ainsi en France le loto du patrimoine. Köszönöm, elnök asszony! Ebben az évben láthattuk, hogy mennyire fontos a kulturális örökség. Franciaország um, ki van téve a kulturális örökség védelmének, ugyanis nagyon sok kulturális örökségi műemlékünk van. Ezek uh, ez arról is azt is mutatja ezt, hogy az UNESCO sok francia műemléket vett fel a kulturális örökségi listájára. Ott van például Versailles vagy egyéb kastélyok, amelyek a kulturális örökséget mutatják meg. Viszont felmerül a kérdés, Franciaország periférián található részein is vannak kastélyok, amelyeket viszont nem tudnak a tulajdonosok fenntartani, és ezért eladják őket nagyon alacsonyan, nagyon alacsony áron, nagyon olcsón, és ezeket külföldi spekulánsok, például kínaiak vásárolják meg. Zsirondban például van egy kastély, amelyet, fel, amelyet felvásárolt egy külföldi tulajdonos, és az építkezés során teljesen lerombolták a kastélyt. Mi marad így az örökségünkből? Mi marad így, hogyha új idejmutatásokat nem dolgozunk ki? Köszönöm. Vielen Dank. Köszönjük szépen. Wir kommen jetzt zu Popovics asszonynak adok szót a montenegrói parlament képviselőjének. Sie haben das Wort. Tessék. Popovics úr, ha jól halljuk, de mikrofon nélkül beszél egyelőre, most már talán alakul. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót mindenkit köszöntök. Nagyon nehéz ilyen rövid idő alatt okosat mondani. Nálunk néha akár 20 percig is lehet beszélni a parlamentben. A graničná linia Suko. Montenegró több évszázadon át volt a kultúrák határán. és az Európai Kulturális Örökség éve számunkra is nagyon fontos annyiból, hogy úgy érezzük, hogy mi a kelet-nyugat határán vagyunk jelenleg is. És különböző hagyományok találkoznak, ütköznek nálunk. Montenegróban négy vallás jelentős, és az orosz birodalom és a magyar nagy Magyarország, nagy király, Magyar Királyság hatása is még érezhetőek kulturálisan. Hazánk gazdagsága tehát sok forrásból táplálkozik. Az egység a sokféleségben nekünk nagyon szimpatikus uh, szlogen, az európai civilizációra, de Montenegróra különösen érvényes ez. valamennyien európainak érezzük magunkat, és Európa nélkül Montenegro sem lenne az, ami mára lett. Az európai kulturális örökség nagyon fontos elemei találhatók hazánkban, és ebből a kulturális örökségből táplálkozunk amikor a jelentés jövőt építjük. Köszönjük szépen! Nálunk még a frakcióvezető sem ö, beszélhet hosszabban. Köszönjük szépen! den hatten wir. Entschuldigung, ja. Nee. Cortesi, den habe ich gerade nicht. Dann kommen wir zu Mrs. Cortesi, Cortesi aus. Cortesi aus dem Kapsut, Kosovo. Kosovo. úr, elnézést. Tisztelt képviselők, röviden szeretnék beszámolni arról, hogy a kulturális örökség védelme Koszovóban hogyan zajlik. Koszovóban a kulturális sokféleséget értéknek tekintjük, büszkék vagyunk rá. Ezt az is mutatja, hogy az alkotmányunkban is ö, le van fektetve a kulturális sokféleség védelme. És az alaptörvényben fogalmazódik meg a kulturális örökség és egyéb védendő zónák és tárgyak védelmének kötelezettsége. Regarding to the primary and secondary school cultural a kulturális örökség védelme nagy részt az iskolákban, az általános iskolákban valósul meg. Nagyon komoly irodalma van ennek a tevékenységnek, hogy hogyan lehet az oktatásba beépíteni a kulturális örökség védelmét. És a különböző tantárgyakba. Koszovó egyfelől egy szerb kolonizációs tevékenység révén jött létre, mint politikai egység, de sokkal távolabbra nyúlnak a gyökereink ennél. és az emberiség alapértékeit sajátjainknak tekintjük, a nemzeti kisebbségek védelmét, a lakosság 92%-a albán, az elnök asszony megpróbálja félbeszakítani a felszólalót. Ezért a nemzeti kisebbségek védelme kiemelt szerepet kap a kulturális örökség védelmén belül. Köszönöm, mondja az elnök. Ne haragudjon, uram, mondtam előre, hogy szigorú leszek, és szigorú voltam eddig is mindenkivel. Nem, nem engedek meg egy mondatot sem, bocsánat. Mindenkivel szemben egyformán kell eljárnom. Több mint két percet kapott, már így is. Köszönjük felszólalását. Most pedig utolsó felszólalónk következik ebben a körben. Anovics asszony, a szerb parlament képviselője. Itt van, jaj, de jó. Megpróbálom betartani a felszólalási időt, ezt az egy percecskét, tehát a legfontosabbra koncentrálok. A vajdaság és Szerbia, vajdaság fővárosa, az európai kultúra városa, fővárosa, és ennek nagyon örülünk. Nálunk nagyon sok probléma traumatizálja az embereket, de egy ilyen kiemelt szerep és a kultúra piedesztára állítása enyhítheti a problémákat. A történelem feldolgozását segítheti, és a realitással való szembenézést egy egységesülő Európán belül. Köszönjük szépen! Akkor ezzel most az első panel felszólalóit mind meghallgattuk, de még két másik panelt is szeretnénk megismerni. A kettes panelben a kulturális örökség tárgyainak, épületeinek restaurációja, helyreállítása, karbantartása volt a téma. Ezek nagyon drága tevékenységek. Kérem először a tegnapi munkacsoport elnökét, hogy foglalja össze röviden a tanulságokat, utána pedig az egyes képviselőket fogjuk meghallgatni. Három percet kap a munkacsoport vezetője. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mivel nagyon kevés időm van, megpróbálom tömören. Egyszerűsíteni fogom azt, ami elhangzott. Nagyon jó volt a tegnapi munkacsoporti eszmecsere. a felszólalók sok jó pozitív inputtal lepték meg a hallgatóságot. Elsősorban vendégeink megjegyzéseit szeretném összefoglalni, mert itt számunkra az a legfontosabb egy ilyen találkozóban, hogy a nemzeti parlamentek véleményét megismerjük. Kiszenov asszonytól hallgattunk meg egy beszámolót, az Európai Kulturális Örökség Védelme évének eseményéről, tanulságairól, a koncepció végrehajtásának eredményeiről beszélt. A különböző feladatok, kompetenciák sokféleségéről. Az első kérdések és válaszok körben felmerült a természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításának problémája. És persze az emberek okozta károk kezelése is. A modern városfejlesztési koncepciókkal való összhangba hozása a konzerválási erőfeszítéseknek. Főleg akkor konfliktus ez, amikor el kell dönteni, hogy milyen projekt, mely projektek kapjanak pénzt. Az az optimális helyzet, amikor minden generációt és a jelenti szolgálja a réginek a megőrzése és helyreállítása. Aztán nem csak a városokról és épületekről beszéltünk, hanem a vidékek értékeinek megőrzéséről is. Itt tipikusan a hagyományos szakmák védelmének kérdése merül föl, és a népi hagyományok megőrzése. A harmadik körében a tegnap egyeztetéseinknek pedig arról beszéltünk, hogy hogyan lehet a az emlékműveket, a műemlékeket eh, pontosabban beintegrálni eh, a jelenbe, a modern fejlesztésekbe. Milyen szerepet játszhatnak ezek az értékek az oktatásban, és a modernitás, a tájvédelem területén. Nagyon hasznosnak éltük meg a tegnapi egyeztetést. Sokan sok pozitív dolgot elmondtak. Köszönjük szépen ezt a tömör, ropogós összefoglalót. És hát persze azt is, hogy tegnap ön vállalta a munkacsoport vezetését. Most akkor Susan Court fogjuk meghallgatni, az ECHO, az Európai Műemlékvédők Szövetségének Ernyőszervezetének képviselője. Köszönöm szépen. Öt percet kap, asszonyom. Tisztelt képviselők, tisztelt nemzeti és európai parlamenti kollégák. A kulturális örökség védelmének egyik nagy területe a helyreállítás, a restauráció. Két évvel ezelőtt óta gondolunk az első világháborúra, és most különösen ugye kicsúsosodtak a rendezvények, és ennek kapcsán felmerül a pusztítás és a helyreállítás dilemmája. Nagyon a sikerünk nagyon nagyban múlik azon, hogy mennyire őriződtek meg, őrződtek meg a múlt emlékei. Milyen mértékű volt a pusztítás a materiális örökség történelmi kulturális vonatkozásokkal is bír, de a restauráció az egy technikai kérdés is. Az a dolgunk, hogy a materiális örökséget megmentsük, megőrizzük, fenntartsuk. Az európai materiális örökség egyedi, megismételhetetlen emlékekkel rendelkezik, ezért a restauráció ugye nem új tárgyakat teremt, hanem a régieket teremti újra, és ha lehet, akkor megpróbálja őket a jövő számára is értékként továbbadni. Éppen ezért ez egy komplex tevékenység, aminek van egy tudományos vonulata, az anyaggyűjtés, a technológiák, a kockázat elemzés, és még számos egyéb altevékenység tartozik ide, míg elkezdődhet a munka. Hogyan működünk? Mi az, amikor túlzott a beavatkozás, mi az, amikor túl kevés? Hogyan döntjük el az optimális szintet? Milyen értékek és hogyan játszanak szerepet a döntésekben? Mi a célja a rombolás helyreállításának? és közben mit tanulunk saját értékeinkről, és mit kommunikálunk. Ezek mind-mind csak a helyi közösségekkel párbeszédben megérthető, megfogalmazható dilemmák, és nagyon speciális kompetenciákkal kell rendelkezni azoknak, akik ezekre a kérdésekre akarnak válaszokat adni. És tipikusan ezek nagyon kényes kérdések is, mert felvetik a múlt fájdalmas örökségét, e, eseményeinek e, kérdését, illetve a köz és a magánérdek ütközését. Úgyhogy körünkben csak diplomások dolgoznak. Nagyon sok szöveg, dokumentum vonatkozik a restaurációra. Az ECO a restaurátor szervezetek szakmai szövetsége, amely egyfajta minőségbiztosító szervezetként, kamaraként is működik. Ajánlásokat teszünk arra vonatkozóan, hogy milyen területeken kell kutatni, képezni, és hogyan tudjuk a saját képességeinket bővíteni, fejleszteni. Munkánk nagyban függ az európai szabályozástól. Az első nagy konferencián 2018. október 14-én valósult meg, nagy siker volt, és Európából mindenhonnan sokan eljöttek és bemutatták projektjeiket. A materiális örökség Európának nagyon sokféle identitást őriz. Európa tényleg a na- nagy sokféleségnek az egysége. Számos hagyomány van egyszerre jelen gyakran egy helyreállítandó tárgyban. Ezért nagyon komoly tudás kell ahhoz, hogy ezek mindegyike sérülés nélkül megőrződjön, amikor elvégezzük a munkát. A kulturális örökségvédelmi ágazat sajnos a gazdaság mellett eltörpül, mint ágazat, kevés pénzt kap, legalábbis nem elegendőt a tudás szükséges átadásához, a megfelelő szakemberek nagyszámú kiképzéséhez, és persze magához a munkához. De az Európai Bizottság támogatja ezt a tevékenységet, a pénzen kívül ajánlásokkal, jogi keretekkel is, és a párbeszédek megszervezésével, a kulturális örökségi szakemberek összehozásával. Ezért ma már Szerencsére létezik egy közös európai agenda ezen a területen. Köszönjük szépen ezt az inputot is. Kiriákos Heidi Ajani, a következő felszólalunk, a Ciprusi képviselőház ból érkezett a Kulturális Szakbizottság éléről. Parancsoljon! Kedves kollégák! Tisztelt hallgatóság, nagy örömmel veszek részt ezen a vitán, és egy nagyon fontos témában szólok Önökhöz. Először is köszönetet mondanék az Európai Parlamentnek, és gratulálok is ez a hatalmas kezdeményezéshez, hogy a 2018-as évet az Európai Kulturális Örökség tematikus évének nevezte. A kulturális örökség egy nagyon fontos közös javunk, közös történelmünk, közös értékeinkről van itt szó, amelyek az európai vívmányok magját is képzik. A kulturális örökség elpusztítása óriási sebet ejt az identitáson, a saját kontinensünk történelmén és az emberiség kulturális örökségén is, hiszen ez nagyon sérülékeny, főleg, hogyha fegyveres konfliktusokra kerül sor konfliktusok alkalmával mindig vannak veszélyek, például a kulturális javak illegális kereskedelmére utalnék ebben a kontextusban, és természetes, hogy a hosszantartó konfliktusok által sújtott területeken a kulturális örökség állaga romlik, és egyre rosszabb, főleg, hogyha fizikailag elpusztítják a kulturális értékeinket hiszen ez egy helyreállíthatatlan kár. A nemzetközösséget megrázta a historikus történelmi jelentőségű városok elpusztítása, Szíriában és Irakban az iszlám által, által és ez az UNESCO világörökség részét képző ö, értékeket jelent. Vandalizmus és bombázásnak estek áldozatul ezek az értékek, miközben az Irakból és Szíriából származó kulturális javakkal való kereskedelem megrázta a közvéleményt. Be is sorolták háborús büntetnek. Olyan javakról van itt szó, amelyek egyszerűen elvesztek a jövő számára, az emberiség számára. Tehát azt kell még megőriznünk, amit még meg tudunk őrizni, még hazzá a leg jobb módon. A barbarizmus és a szíriai és az iraki kulturális javaknak az elpusztítása óriási problémát jelent. Azon kell gondolkodnunk, hogy milyen intézkedésekkel tudjuk ennek elejét venni, és hogyan tudjuk megóvni ezeket a kulturális javakat. A konvenció az egyezmény, amelyet 2017-ben fogadtak el a ciprusi elnökség alatt, az Európai Tanácson belül, nagyon-nagyon fontos eszköz, és egy mérföldkő abban, hogy az illegális kereskedelmet hogyan kell büntetni. Szeretnék minden érdeket felett felszólítani, hogy a nemzeti kormányaikra is gyakoroljanak nyomást a tekintetben, hogy ratifikálják ezt a, az európai egyezményt. Ciprus számára a kulturális javak megvédésének kérdése óriási jelentőséggel bír, hiszen tudjuk, hogy az antik kulturális javakat felmutató városok összekötik a népeket, az országokat a teljes globuszon, és utat is mutathat. Törökország 74-ben bevonult Ciprusra, és ennek eredményeként bizonyos városok elpusztultak, nagyon sok javat templomokban elpusztítottak, de sérültek a temetők, illetve kolostorok is az elmúlt 40 évben az értékekkel egy, együtt archeológiai múzeumokat raboltak ki, és ezen háttér előtt szeretném még a következőt mondani. Az Európai Bizottsághoz fordulok, és kérem azt, hogy vegyék figyelembe, hogy, hogy a technikai ö, szakbizottság ö, támogatást kap az Európai Uniótól, és ez a technikai szakbizottság, amely az örökség védelemért felel, 31 kulturális műemléket újra fel tudott építeni. Itt ortodox, maretin és örmény szentét és műemléket sikerült felújítanunk. Tehát ez a tematikus év egy rendkívül jó példa arra, hogy hogyan működhet jól a görög és a ciprusi közösség együttműködését illetően. Aztán a török ciprusi ciprióta újságokból is értesülhettünk aggodalomra okot adó eseményekről, és ezek ellen kell fellépni, főleg, hogyha meg, megőrzésről van szó, kulturális javak megőrzésről van szó. Szeretném ezért az európai intézményeket felsorolni, hogy a szolidaritásukról biztosítsanak bennünket, gyakoroljanak nyomást a török hatóságokra, a török országra, és a ciprusi ortodox egyháznak adják vissza az őket illető jogokat. Végezetül pedig szeretném még aláhúzni, hogy nagyon fontos jelentősége van annak, hogy további pénzügyi forrásokat is biztosítsanak számunkra 2020 követően is az Európai Kulturális Örökség digitalizációjának véglegesítése érdekében, hiszen ez a teljes emberiség kulturális javának is része. Elnök, köszönöm szépen. Még egyszer önökhöz fordulok, és kérem, hogy tartsák be a megszabott felszólalási időt, mert különben nagyon kifutunk az ütemtervből. Egy újabb elnök következik, mégpedig a romániai szenátus kulturális bizottságának elnöke Radu Kozmin Preda kap szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Pár szót hagy szóljak a romániai kulturális örökségről. Századik évfordulója van az első világháború végének. Szeretném megköszönni a meghívást, illetve azt is, hogy megrendezték ezt a parlamentközi összejövetelt. Ez is aláhúzza az európai és a nemzeti identitás jelentőségét, valamint a kulturális örökséget. A kultúra a nemzeteink egységének motivuma, szimbóluma, így lehet a nemzeti különlegességeket egységesíteni, közelíteni egymáshoz. A dialógus, a párbeszéd, az együttműködés a tagállamok között, illetve az EU intézményeken belül is közös agendát képes létrehozni. Nagyon sok sikeres fellépést ismerünk az európai ö, ö, örökségvédelem kapcsán. Ilyenkor ö, kerülünk tudatába azoknak az értékeknek, amelyek ott vannak az országainkban. Románia egy olyan e, műemléket választott, amely nagyon fontos értéket képvisel, és Románia egyesítése óta van ez így, azóta tekintik ezt a helyet történelmi jelentőségének és az európai örökségnek is része. A centenáriumi eseményeknek tehát kulturális és történelmi dimenziója is van. Ezt mind ki is emeltük a rendezvények során. A teljes román lakosság számára a régiók és a városok részt vettek. Bukarestben az év végén lesz egy fórum, amely a száz éves egyesítést követő örökség értékeit veszi majd sorba, és emlékezik meg ehhez, er, ezekről. Ez természetesen a kutatók számára is nagyon sok lehetőséget kínál, de rengetegen vettek részt, és csak az ő segítségünkkel válhatott ez valóra, civil társadalmi szervezeteket és a kormányzati támogatást is szeretném kiemelni ezt. Az intézkedések végrehajtásával az EU normatív szabályainak megfelelően ezáltal sikerül a kulturális diverzitáson alapuló sokszínűségnek, identitásnak a megőrzését célozzuk. E, ez egy spirituális és materiális értelemben vett örökség, amelyből mindannyian profitálhatunk. Fontos, hogy ezt a következő generációkra is vigyük át, hiszen ebből ők is profitálhatnak. Éppen ezért nagyon fontos a megőrzése ezeknek a javaknak. Sokszor érdemes eszmét cserélni, gyakorlatokat is cserélni, a legjobb gyakorlatokat kicserélni különböző szinteken, de fontos a rugalmas jogalkotás és a dialógus is ebben a vonatkozásban. Kulturális minisztériumok helyi szinten is felelősöket neveztek ki, számos konferencia került megrendezésre, nagyon sok eszmecsere zajlott le, és a, az örökség jelenlegi helyzetének felmérésére is nagyon sok tanulmányra adtak megbízást. Fontos, hogy a jogszabályok releváns elemei megfelelő finanszírozást is biztosítsanak, és a 2014-es 60-as számú rendeletnek a végrehajtása is nagyon fontos lenne. Módosítottuk a nemzeti jogszabályainkat, centralizált nyilvántartást hoztunk létre az ingóságokról, nagyon nagy figyelmet fordítunk a kulturális javakra, és a tematikus év célkitűzéseit is igyekszünk megvalósítani. Összességében még kiemelném, hogy egy kedvező környezetet kell kialakítani az örökség szempontjából, akár ingó, akár ingatlan tárgyakról van itt szó. Elnök, köszönöm szépen ezt a felszólalást is. Iréna Stefoszka fog szót kapni, aki a Kulturális és Oktatási Bizottságnak a tagja, Fájromból érkezett. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák, köszönöm a lehetőséget, hogy felhasználhatok, felszólalhatok a Macedon köztársaság parlamentjének képvis, képviseletében, a és Szakbizottság képviseletében. Hát de mondjak egy pár szót a mm, hazámban történő kulturális örökségvédelemről. A kulturális örökségvédelme védelme a kultúra identitását és a Macedon több etnikumból álló köztársaság történelmét jeleníti meg. Vannak műemlékhelyek, vannak műemlékek, freskók, szépművészeti alkotások, könyvek, amelyek a kultúra és örökség részét képezik és amelyeknek köszönhetően értelmezni tudjuk és meg tudjuk érteni a történelmet a mindennapokban. A tört társadalomként, államként azzal kell foglalkoznunk, hogy mit is kell tennünk a kulturális örökséggel. A kulturális örökség mit is jelent az országnak? Mm, a védelem mit is jelent, hogyan lehet civilizáltan és mm, városokban élni úgy, hogy közben a kulturális örökséget védjük. Más szavakkal élve, a kulturális örökség védelme az egy plusz teher, vagy pedig ugyanannyira szükség van rá, mint a gazdaságra, az egészségügyi rendszerre, stb. A kulturális örökség védeleme magába foglalja azokat a tevékenységeket, amelyeket az államnak tennie kell ahhoz, hogy a kulturális örökségét megvédje. A Macedon köztársaság kulturális örökségvédelme viszont még nem felel meg sem a saját igényeinknek, sem az európai és a világ mellett a gyakorlatoknak. Szeretném elmondani, hogy egy modell kidolgozásán dolgozunk, egy olyan modell kidolgozásán, amely, amely prioritásként kezeli majd a macedón társadalomban a kulturális örökség védelmét. Természetesen a legfontosabb téma esetünkben, legalábbis esetünkben az az, hogy hogyan lehet egyszerre védeni és hatékonyan működni. Úgy, hogy közben az állampolgároknak a figyelmét is felhívjuk a és örökség védelmére. Ezen a modell, ez a modell, amelyen dolgozunk, kapcsolódik a Nemzeti és Fejlesztési Stratégiához, 2018-as, 2018-2022-es stratégiáról van szó az illetékes intézmények elkötelezettek, a Kultúra és Szakbizottság pedig kilenc módosítást nyújtott be a stratégiához, hogy a kultúra és örökség védelme teljes mértékben megvalósulhasson. Hát is szeretném elmondani, hogy a Kulturális Szakbizottság, amelynek én vagyok az elnöke, meghallgatást szervezett az Okriti szobrokról, amelyek egyszerre természeti és kulturális örökségek is, és amelyek az UNESCO világörökségi listáján fent vannak. Kaptunk is 24 ajánlást arra vonatkozóan, hogy a kormánynak, illetve az önkormányzatoknak a helyi szinten mit is kell tenniük. A Kulturális Minisztérium védi a kulturális örökséget, a Kulturális Örökségvédelmi Igazgatóság pedig részben független szerv, amely a, be kell, hogy tartsa a jogi szabályozást, és amely az archeológiai kutatásokért felelős. A múzeumok részben a az önkormányzatok irányítása alatt állnak. A célunk az az, hogy decentralizáljuk ezt a rendszert, vagy esetleg centralizáljuk, hogyha úgy látjuk, hogy arra van szükség a kulturális örökség védelmében. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy három szegmens elkülönüljön, olyan szegmensek, amelyek a múzeum, a kutatás, védelem és az oktatás. Ez a három pillér független kell, hogy legyen egymástól, de nyilván logikusan kell, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, és fontos, hogy nyitottak legyenek a világban látott gyakorlatok felé. A kulturális minisztériumon kívül ezt is el tudjuk képzelni, hogy legyen egy külön szerv, amely a kulturális tevékenységeket, és itt gondolok például kortárs, mű, kortárs művészetre, zenére, amely tehát ezeket a kulturális örökségtől magától elkülöníti. A kulturális örökség már um, definíciójából adódóan örökség, vagyis nem kortás művészet. Szükség van kutatásra, ahhoz, hogy a kulturális örökséget jól tudjuk védeni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Macedón köztársaság tagjelölt ország, és a kulturális örökségvédelmi kritériumoknak meg kell felelniük az EU-s jogszabályoknak. Vagyis például fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a kulturális örökségvédelme, és egyre többen kell, hogy dolgozzanak ezen az, ebben az ágazatban. Az is fontos, hogy együttműködjünk, és megosztjuk egymással a tapasztalatokat, a tapasztalatokat más országokkal. Végezetül pedig ne felejtsük el, hogy az örökség emberekről szól. A múltban, a jövőben, a kulturális örökséggel való találkozás során mit is teszünk? Mi érdekelt felek, vagy szakértők, vagy politikusok, vagyis emberek, állampolgárok. Mit teszünk? A múzeumoknak és a kulturális műemlékeknek részt kell venniük a mindennapi életben, az mindennapi emberek mindennapi életében. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást is. Most pedig az utolsó felszólaló kap szót a vita előtt, és itt is egy kulturális szakbizottsági elnököt köszönthetünk, mégpedig Lengyelország szenátusával, Jerzy Federovics. Hol ül? Ott van. Parancsoljon öné a szó. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a szót. Megpróbálom majd betartani a felszorolás időt. Én nem írom le a beszédeimet, de hanem szóban fogalmazom meg őket. Lássuk tehát, az ön felszorolásának sok pontjával egyetértek. A kultúra valóban meg kell, hogy mutassa, hogy hogyan lehet az identitás válságokon túljutni. Nagyon köszönöm ezt a mai ünnep mai alkalmat. Mi a századik évfordulóját ünnepeljük a felszabadításunknak, és a szobrászainknak, a művészeinknek, zenészeinknek, Chopinnek, mindenkinek köszönhetően a kulturális identitásunkat ki tudtuk alakítani. megragadjuk ezt a mostani alkalmat, és a kultúrát, ugye általánosságban egyetértünk azzal, egyetértek azzal, amikor azt mondta, hogy a kultúra nem lehet az erőszaktevés eszköze, nem lehet az idegen gyűlölete, vagy az intolerancia eszköze, nem lehet olyan eszköz, amely a rasszizmus szolgálja. Mindez egyértelmű. Ez a mai nap és ez a mai év jelentős, nagy jelentőséggel bír Remélem, hogy ki is tudjuk használni megfelelően ezt az évet arra, hogy népszerűsítsük a világban az európai kultúrát. Mindenképpen szerettem volna köszönetet mondani Európának, ugyanis a több évnyi kommunizmus után a kultúrának köszönhetően szabad emberek lettünk. Én színházigazgató voltam akkoriban, és együtt dolgoztam sok mindenkivel. ők mindig a szabadságról beszéltek, és a szabadságot mutatták meg, a kultúra szabadságát, a szabadság kultúráját. Így tudtuk magunk mögött hagyni a kommunizmust mindenféle vérontás nélkül. Az önök segítségének köszönhetően sikerült szolidaritási központot megalapítanunk, hogy ott van például Reszláviában mm, a zeneközpontunk, van operánk, mindez pedig európai forrásoknak köszönhetően valósulhatott meg. Köszönjük ezeket a forrásokat, köszönjük ezekből a forrásokból műemlékek restaurálására is vettünk el forrásokat. Szeretnék idézni egy mondatot. Nem akarom megkérdezni Európától, hogy mit akar kapni, hanem inkább azt, hogy mit akar adni. És e, mi vajon mit tudunk adni? Lengyelország szerintem nagyon sokat tud adni Európának. Fantasztikus munka zajlik most is nálunk a, az integráció égisze alatt. Ott van a ö, négy kultúra, kulturális fesztivál, egy másik kulturális fesztivál is zajlik. A határ régióinkban, mm, ahol mondjuk eh, a mm, belorusz, litván kultúrákkal találkozunk, együttműködünk, az ukránokkal is. Nagyon sikeresek vagyunk, mondhatnék példákat is. Van, amire érdemes emlékezni, a mezepei manifestum például, vagy a mazepai zászló, ez egy olyan munka, amelyet sikerült restaurálni, vagy ott van például az egyik kolostorunk ezüst kapuja. Nem tudok mindent elmondani 5 percben, de szerettem volna a szavaimat megosztani, a gondolataimat megosztani önökkel. A gazdaság nem elég. A gazdaság nem elég arra, hogy összekössön minket. A kultúra fontos, a kultúra is ipar. Én Krakóból származom, Krakó az irodalom, a művészetek városa, a kultúra városa. Nagyon sok turista jár nálunk, lehet, hogy nem sokára olyanok leszünk, mint Velence. Szerveztünk egy európai kultúráról szóló kongresszust, Mirlicsal találkoztam is ezen a kongresszuson mi parlamenti képviselők találkozunk is egymással. Alberto Gutieri szeretném itt üdvözölni. Alberto, üdvözöllek. Találkoztunk Santiago de Compostelában. A Macedon kollégának pedig szerettem volna csak annyit mondani, hogy jó idővel ezelőtt segítettük segítettük őket a színházak restaurálásában. Nagy meglepetés, <clears throat> nagyon jó élmény volt ez számomra, ugyanis színész vagyok. Itt szeretnék egy verset idézni, amely az oktatásról szól. És amely a következőképpen szól. Ez egy lengyel költő verse, aki külföldön halt meg számüzetésben. Annak, adom, annak ajánlanám ezt, aki az oktatás iránt érdeklődik. Olvassák csak el, el kell, el kell olvasni egyszer, el kell olvasni még egyszer, évekig újra és újra kell olvasni, és akkor megjelenik egy madár a kezünkön, a madár pedig nem fog félni tőlünk. A madár el fog repülni. Egyszer kell leírni, még egyszer le kell írni, újra és újra le kell írni évek során, újra és újra, és akkor egyszer csak megjelenik a madár, és elűzi a magányt. Bíz benne, bíz a madárban, bíz saját magadban. és így egy új világ születhet. Vielen herzlichen Dank. Köszönjük szépen. Ez jó volt csattanónak, ez az idézet ebben a körben. Most akkor következik a vita. Kilencen jelentkeztek szóra. Előre mondom, hogy egy perc a felszólalási idő, amit betartunk. Az olasz képviselőház kulturális bizottságának képviselőjét szólítom. Tessék! Parancsoljon, egy percet kap. Jó napot kívánok, elnök asszony, kedves kollégák! Köszönöm, hogy itt vannak. Egyszerű alkalom ez, különleges alkalom ez. Felszólalhatok egy stratégiai ügyről, méghozzá a kultúráról és az oktatásról. Mi, Európa, kulturális szuperhatalom lehetünk. Méghozzá azért, mert a kultúra, az oktatás, a kultúrába, az oktatásba való befektetés nem csak azt jelenti, hogy a gazdaságot növeljük, hogy segítsük a tehetséges fiatalokat, hanem azt is, hogy új gazdasági modellt alakítunk ki. A kultúrával új modellt, új fejlődési modellt tudunk kialakítani és erre szükség is van, kétségtelenül szükség van, ugyanis gazdasági környezetvédelmi és egyéb válságokat is érünk. Történelmi szempontból válságos ez az időszak. Vannak adatok, amelyek értelmében van kulturális gazdasági modell, mindeközben viszont válságok ütik fel a fejüket az összes többi szektorban. A kultúra viszont ellenáll a válságnak, továbbra is munkahelyeket teremt, továbbra is gazdasági bevételt teremt. Amikor fejlődésről beszélünk, akkor talán beszélnünk kellene, el kellene gondolkodnunk az akadályokon, hogy milyen költségvetési akadályokon kell átlépnünk az oktatás és a kultúra területén. Európának, az egységes Európának ezen el kellene gondolkodnia, és a hatalmas kihívásokon túl kellene lendülnie. Köszönöm. Der nächste Redner ist Reinhard. Reinhard Gizek, a következő felszólaló, aki az osztrák Bundesrat kulturális bizottságának a vezetője. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! A Cultural Heritage tematikus év tulajdonképpen a történelmet jeleníti meg előttünk, amit a szem képes befogadni, látni, az épület állományt, sorolom, amikor megemlék, megemlékezünk a történelemről. Ausztriában is van egy száz éves, illetve egy ezer éves évforduló, egy államalapítást említeném. És amikor bizottságként eljönnek december 6, 6, december 6-7-én Bécsbe, hát lassan elveszítjük a kulturális világ örökségi státuszt, úgyhogy Szeretném felhívni a figyelmet, hogy e, nem csak nemzeti jogról van itt szó, hanem nagyon sok esetben kis helyi, lokális jog érvényesítésről. Úgyhogy azt kellene megvizsgálni, hogy e, Bécs tekintetében, ugye 18. századból származik az épületállomány nagy része, és itt e, éppen ezért Bécsben el kellene dönteni, hogy ki is az, aki a kulturális örökség tekintetében szót emelhet. Köszönöm. Felix. Filip Montessel folytatjuk, aki a spanyol szenátus tagja. Itt van? Igen. Tessék. Köszönöm szépen. Gyors leszek. A kultúra és a kulturális örökség az európai identitás alapjai amit feltétlenül érdemes erősíteni. 2014 és 2018 között a fenntarthatóság, innováció és a modernizáció voltak a kulcs szavai nálunk ennek a tevékenységnek. A kultúrahoz való jog, alapvető jog, és ez minden országban, régióban, városban, vidéken érvényes. Ez egy univerzális jog miközben a kultúra sokféle. És ide értjük a kulturális örökség materiális megnyilvánulását is, illetve a kultúra oktatását, de a kultúrtájat is, a hagyományos szakmákat, szokásokat, amelyek évszázadok alatt alakultak ki, és helyileg nagyon különbözők tudnak lenni. Mindegyik ezek közül védelemre jogosult. Köszönjük szépen! Most a saját bizottságunk egyik tagja kap szót. Súly asszony. Nagyon jó ez a mai eszmecsere. Én is költő is vagyok, és eh, én hajkukat írok, és jó volt itt egy ilyen művészi megnyilvánulást is hallani, ha már kultúráról beszélünk. Ami pedig az önkéntes munkát illeti, hatalmas kreativitás jellemzi őket, sok gondolatot eh, és intézményt hoztak létre ezek a kreatívok. Van egy barátom, aki a zsidó örökségvédelem témájában hozott létre alapítványt, Európa történelmi zsinagógia, zsinagógájának védelme érdekében, és egymaga felépített egy programot, egy fórumot. Az ilyen példákra, ilyen emberekre van szükség, akik a legjobb gyakorlatokat maguk alakítják, találják ki. Ami a restaurációját, illeti a materiális örökségnek, nem fogjuk tudni folytatni ezt a tevékenységet, hogyha nem alkalmazzuk sokkal kiterjedtebben, kiterjedtebben a digitális technológiákat. Van egy szíriai vállalkozó, akit eh, meggyilkoltak, de még halála előtt hatalmas anyagot gyűjtött össze, egy háromdimenziós adatbázist Palmiráról, és neki személy szerint köszönhetjük, hogyha Palmirát majd valaha újra lehet építeni. Emlékezzünk meg róla, aki az életét adta azért, hogy egy kulturális örökség fennmaradhasson ideiglenesen, jelenleg egyelőre digitális formában. Most a koszovói parlament Kulturális Bizottságának alelnökét szólítom. Taxin asszonyt, hol van? Tiuta Taxin. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Koszovóról már sokat hallottak talán, de még jobb, ha saját szemükkel látják. A koszovói köztársaság tagja az UNESCO-nak és más nemzetközi kulturális szervezetekkel, de Szerbia gátolja a gyakorlati fizikai részvételünket ezeken a fórumokon kérjük Szerbiát innen is, hogy ne tegye ezt. Köszönjük szépen. Bedekovics kolléga következik, a horvát parlament képviselője. Köszönöm elnök asszony a szót, hogy újra megkaptam a szót. Egy kicsit ott folytatnám, ahol abba hagytam. A horvát köztársaság nagyon gazdag kulturális örökséggel rendelkezik. Számos területünk, épületünk rajta van az UNESCO világörökségi listáján, és ilyen védettséget élvez. Sajnos azonban ennek a kulturális gazdaság, gazdagságnak egy része az előző évszázadban a szerb-horvát háború áldozatává vált, és sok történelmi városunk, Dubrovnik, Vukovár történelmi központja, és Zagreb városrésze is áldozatul estek a háborúnak. 27 évvel a háború után most már azért ezeknek a többségét sikerült helyreállítani, védjük őket. Nem kis anyagi segítségével az európai közösségnek és nemzetközi szervezeteknek. Szeretnék rámutatni arra a tényre, hogy a kulturális örökség védelem érték védelem a kulturális örökség éve alkalmából Horvátország nagy kiállítást rendezett a Kulturális Örökség titkos élete címmel. Ez az év végén, decemberben nyílik majd meg, és a mi ö, restaurátor mm, hatóságunk, műemlékvédelmi hatóságunk szervezésében valósul meg, amely éppen 20 fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. Andrea Topovicsnak adok szót, ő is beszélt ma már, ha jól emlékszem, a montenegrói parlament képviseletében. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm, hogy újra megszólalhatok, és elmondhatom gondolataimat. A kulturális örökség védelme Montenegróban elsősorban nagy műemlék épületek megvédésére restaurációra helyezi a hangsúlyt. Ezek nagy része az osztrák-magyar monarchia idejéből származó épület, többnyire templom. Mint egy 30 templom és kolostor áll most is éppen restauráció alatt. Európa egyik legrégebbi kolostora, katedrálisa 9. századból származó épület is közéjük tartozik. Hazánkban nagyon sok monostor, kolostor épült, és a montenegrói középkor a kereszténységnek egyik komoly bástyája volt. Ezek a kolostorok Montenegró belső területein. Sokáig feledésbe merültek, pusztulásnak indultak, márpedig a bizánci keresztény örökségnek is komoly elemei. Köszönjük szépen! Most Tojevski úrnak adok szót, az Európai Parlament képviselőjének. Köszönöm, elnök asszony. És az elején felszólalásomnak hadd mondjam el, hogy Rövics úrnak hálával tartozom. Nagyon köszönöm neki nagyon köszönök neki mindent. Ami az országomat illeti, mi elkezdtük ezt a mandátumunkat, a parlamenti mandátumunkat úgy, hogy a bizottságnak egy kérdést, illetve egy kérést nyújtottunk be. Azt kértük, hogy a kultúrával kapcsolatos költségvetést kezeljük rugalmasabban. Ezzel kapcsolatban kettő korlátozást vezettünk be. a különböző országokban kultúrával kapcsolatos finanszírozást korlátozták. Szeretném felhívni a figyelmet erre, ugyanis az ország azóta, ugyanis a helyzet azóta még nem változott meg, és itt az idő a változtatásra. Köszönöm szépen, az utolsó felszólaló következik ebben a panelben, Dragana Kostic kap szót a szerb parlamentből. Egy percre parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy Szerbia és a Kulturális Minisztérium különleges erőfeszítéseket tesz a szerb kulturális örökség védelméért. Itt aláhúznám például azt a projektet, amely jelenleg is zajlik, és amelynek a célja a királyok örökségének védelme, illetve annak a az uralkodónak, annak az uralkodónak az örökségének a védelme, aki a kereszténységet bevezette ezen a területen. Egyre több turista ö, érkezik országunkba, egyre többen érdeklődnek a kulturális műemlékek iránt. Hol is van itt az igazság Koszovóval kapcsolatban? Szerintem nem ez a hely, ahol erről beszélnünk kellene. De az igazság előbb vagy utóbb felszíre tör. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönjük. Ezzel a második panelt követő vitát lezárhatjuk, és mehetünk tovább a harmadik részen, amely egyben az utolsó tematikus rész. Ez a kulturális örökség és az oktatás összefüggéseit vizsgálja. Ma reggel ugye volt a vitában egy érintőleges megjegyzés, azt asszonyt szeretném megkérdezni, kérni, hogy a tegnapi eredményeket röviden foglalja össze. Köszönöm szépen. A tegnapi panel e témában részletesen e, meghallgatta a bizottság eddigi eredményeit a 12 hónap során, a tematikus év során. A oktatásra tekintettel két központi tervet kell említeni, egyrészt az emberek oktatása a kulturális örökségről, és mint egyfajta központi jelentésű eszköz is arra, hogy tudatára ébresszük a diákokat mindenre. Nagyon sok tematikus projektről számoltak be, amelyeknek támogatást kell nyújtani, hiszen ez értéket teremt. A 2020-as programot, a Horizont is arra használtok föl, hogy lehetőséget teremtsünk az európai kultúrával és a kulturális örökséggel való találkozásra, többek között az Erasmus Plus programot is itt kell megemlíteni. A bizottság egy akciótervet is kidolgoz a tematikus évre vonatkozásában, e-learning platformot biztosít, workshopokat rendez a tanárok számára, és egy EU-UNESCO program is elindult, hogy kézzel foghatóvá tegyük az európai kulturális örökséget. A tematikus év egyértelműen stimulálta az európai nemzeti és regionális, valamint lokális szinten is a részvételre. A kulcsfontosságú tanulságokat is levonták, ami leginkább a szinergiák megteremtése a kulturális örökség és az oktatás között. Nagyon fontos, hogy az eredmények tényleg részben kézzelfoghatóak, részben nem, ezért stabilizálni kell a kulturális örökséget, ki kell nyúlni az iskolák felé, a soft skilleknek az erősítésére is fel lehet használni ezt a területet. A felülről lefelé helyett az alulról felfelé építkező megközelítést emelném ki, hiszen mindenki részt tud venni ebben a folyamatban, de többet kell tenni még azért is, hogy az iskolákba, főleg a kurikulumokba becsatornázzák itt a legfontosabb lehetőségeket és eszközöket, méghozzá olyan korán, amennyire csak lehet. Itt is elindult a folyamat, de sokkal többet kell még tenni. A mobilitást is növelni kell, a munkakezdők, pályakezdők számára, akár tanárokról van szó, akár más szakemberekről, és a hatékony működési formákat körül kell jobban járni. A formális és az informális fellépések is nagyon fontos szerepet játszanak. A kulturális örökség megőrzése és a szolidaritás is tulajdonképpen rengeteg jó lehetőséget biztosít, akár önkéntes munka keretében, a rugalmasabb fellépések kapcsán. Fontos fókuszálni a tudományok mellett a művészetekre is, hiszen ezeknek is megvan a helyük az életben. Fontos motiválni a fiatalokat arra, hogy a művészeteket is válasszák, hiszen a művészet és a kultúra képes a tudást terjeszteni a megfelelő iskolai keretek között is tantárgyak formájában. Az előző panelek is megfogalmazták már ezeket a szinergiákat, és hogyha nem sikerül tulajdonképpen itt sikereket elérnünk, akkor hosszú távon el fogjuk veszíteni, hogy tudatában legyünk annak, mennyire fontos értéket képvisel számunkra a kulturális örökség. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt az átfogó áttekintést a tegnapi vitára nézve, amely úgy tűnik nagyon izgalmas volt. Köszöntöm most a panel előadóit. Nikol Gesé Koning kap először szót, aki kutató a Brüsszeli Egyetemen, és röviden elmondja a legújabb felismeréseit. Parancsoljon öné a szó. Hol ül? Itt, köszönöm. Ott, jó. Köszönöm szépen a szót, mindenkit köszöntök. A Kulturális Szakbizottságtól jött a felkérés ennek a tanulmánynak a megírására, és a potenciális szinergiák elemzéséről szólt a felkérés, a koktatás és a kulturális ö, örökség szolgáló politikák között, mit kell tenni azért, hogy ezeket erősítsük, hatékonyabbá tegyük ezeket a szinergiákat, és hogyan lehet tulajdonképpen felelős polgárokat nevelni. Ha megnézzük a szakirodalmat, akkor úgy tűnik, hogy nagyon nagy a zavar az országok és a nyelvek vonatkozásában is, a kultúra, a kulturális örökség, a a kul, az oktatás, a művészeti oktatás és a kulturális örökségre vonatkozó oktatás között. Nem is teljesen világos az sem, hogy mely területekhez, intézményekhez tartoznak ezek a felsorolt elemek. Vannak ugyan szinergiák, sok évre visszatekintően, van ugye az, az e-twinning, amely már többször megemlítése került, van, amikor időben átfedve léteznek, és itt is különböző programok léteznek, Stop Graffiti az egyik, amit csak említenék. És aztán az is kérdés persze, hogy ki a kulturális örökség megtestesítői, mi pedig vagy a múlt, vagy pedig a jövőbeni generációk. És hát erre is nagyon sok példa létezek. Ezek viszont nem elegendőek, ezek a ö, szinergiák, és a kérdés az, hogy miért. Hát a kulturális ö, örökséget nagyon sokszor valamiféle kényszer megoldásnak tekintik az oktatáson belül, egyszeri ö, ö, intézkedésekről van szó, ö, nem pedig hosszú távon megtervezett fellépésről. A tematikus év nagyon sok mindent napirendjére tűzött, és tulajdonképpen a különböző projektekből le kell vonni a következtetéseket. Fontos meghallgatni az emberek hangját. Például a zeneoktatásban is nagyon fontos a, ez a kérdés. Nagyon sok esetben egyszerűen nincsenek megfelelően beágyazva ezek az elképzelések. Tehát tulajdonképpen a különböző ágazatok közötti szinergiák nincsenek integrálva strukturálisan, tulajdonképpen csak vészmegoldások, gyors segélyek és rövidtávú struktúrák léteznek. Mit tudtunk megállapítani? Ezeket majd az ajánlásokban olvashatják, ami a kulturális örökséget illeti, azt ajánljuk a parlamenti képviselőknek, hogy a különböző finanszírozási programokon keresztül és az EU-s szintű politikákon keresztül az együttműködést az oktatás tehát, ezt integrálni kellene az informális és a formális keretek között zajló oktatási kurikulumokba is. A művészeti oktatás is ide ér sorolandó, nagyon fontos, hogy legyen egy megfelelő glossárium, aztán jobban kell terjeszteni a legjobb gyakorlatokat, átültethető, átvihető példákra gondolok itt, megosztani a különböző tapasztalatokat, a lifelong learning, az életen át tartó tanulás, azt hiszem az egyik legjobb lehetőség arra, hogy mobilisakká váljanak a tanulók, múzeumlátogatásokat is ide sorolnék, és a meglévő eszközökre is építeni kell tudni, de úgy, hogy frissítik a, a kapcsolatokat az, egy, az oktatási szektorok és a kulturális örökség között, azért, hogy megelőzzük, hogy túl sok információt adjunk át. A sátétel nagyon lényeges, és ami az emberi tényezőt is illeti, a Lifelong Learning vagy az Erasmus Plus programot is szeretném említeni, mint jó lehetőség. Végezetül pedig a pénzügyi erőforrásokat megfelelően meg kell tervezni, és hosszú távon kell tudni tervezni, amit pedig már sikeresnek tűnt, azt fent kell tartani. A különböző EU-s szakbizottságok között érdemes a pénzügyi szinergiákat megtervezni, és nem az egyszerű eseményeket kell itt megsorozni, meg sokszorozni, hanem erős kapcsolatokat kell kiépíteni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük ezt az inputot is, különös tekintettel a legvégére a 2019-es évre szóló költségvetésre vonatkozó viták kontextusában nagyon érdekes ezt hallani, megszívleljük, amit mondott. Köszönöm még egyszer. Rafael Gerardnak adnék szót, most a francia nemzetgyűlésnek a felszólalását előrébb hozni, mert ő nekik korábban el kell mennie, úgyhogy neki adnék szót. Gerard úr parancsoljon. Minden. Nagyon köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt európai és nemzeti képviselők. Nagyon örülök, hogy a Kulturális és Oktatási Szakbizottságnak az elnökét képviselhetem. Itt két napja a kulturális örökségről egyeztetünk, az európai kulturális örökségről, amely műemlékekből, zenéből, művészeti termékekből áll, és amely olyan generációknak a munkája, amelyek előttünk volt voltak, és ezeket csak az oktatásnak köszönhetően tudjuk átadni. Közös a az örökségünk. Európában mindig is határokon átívelők voltak a művészeti stílusok. Itt mondhat, mondhatnék mondhatnám az ókori római vagy görög stílusokat, a bizánci stílust, a gótikus stílust, nem is tudom az összeset felsorolni. Ez azt mutatja, hogy a művészek, a szobrászok munkája határokon átívelő volt, és így közös pont, pontok vannak Európában, így az európai állam állampolgárok azt érezhetik, hogy ugyanahoz a közösséghez tartoznak. Mindazonáltal dolgoznunk kell azon, hogy ez a kulturális és tárgyörökség ne csak hogy megőrzésre kerüljön, hanem adjuk is át a fiataloknak. A közös európai kultúrát fel, fenn kell tartani, és a kultúrák közötti párbeszédet is meg kell tartani. Macron elnök úr Malembékben járt ma reggel, és a helyi lakosoknak elmondta, hogy nem csak a negyedükhöz kell kötődniük, hanem az országukhoz és az európai közösséghez is. Ez az összetartozás érzés, gazdasági, de főleg kulturális, művészeti és oktatási tevékenységeken keresztül valósítható, valósítható meg. Ahogyan a kolléga is jelezte, Portugália a, már az első egy új kezdeményezést jelentett be a nyelvoktatás területén. Most pedig az Európai Kulturális Örökség ívében a fiatalokat célozzuk Franciaországban. Fontos, hogy ne csak a helyi kezdeményezések, hanem a nemzeti kezdeményezések is erre kitérjenek. Tavalyi év végén Franciaországban indult egy kezdeményezés, amelynek a keretében 3 18 éves korig minden gyermek részt vehet kulturális tevékenységben. A kultúra az iskola alappillére. Vannak iskolai zeneórák, művészeti órák, most pedig ennél még inkább művészeti hozzáállás jelenik meg Franciaországban, ahol is a műalkotásokat megnézik a gyerekek, és így hozzáférhetnek a kultúrához. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Mostantól az iskolában töltött idő 10%-át a művészetekre kell fordítani, és az óvodákban is hasonló tevékenységet kell mutatni, illetve a napközikben is. Az óvodában, ahogyan azt szokta mondani Jean-Michel Blanquer miniszterünk, az óvodában a kultúrával fel lehet, zenével fel lehet fedezni az érzékeket van egy iskolai mm, zenei évkezdés program, amelynek a keretében az idősebb gyerekek koncertet adnak a fiataloknak, akik éppen, a kicsiknek, akik éppen akkor kezdik az iskolát. A legszegényebb környezetekben például koncerteket adnak diákoknak iskolákban híres zenészek a fiatal a gyerekeket és a kamaszokat bevezetjük a kultúrába, hogy figyeljenek majd arra felnőttként is. A kulturális cselekvési tervnek a keretében legalább havonta egyszer elmennek a gyerekek egy az iskolájukhoz közel található művészeti intézménybe. Így a gyerekeket felkészítjük az oktatásra, erre a művészeti oktatásra, amely, mint minden oktatási forma, az autonómiát helyezi a központba. A gyerekek így a saját élményeiken keresztül fedezik fel a kultúrát. Van egy geolokalizáción alapuló alkalmazás, amely megmutatja a fiataloknak, a gyerekeknek, hogy milyen kulturális örökség is veszi őket körbe. Ez még egy pilot projekt, 10 ezer gyerek vesz benne részt. Meteorenzi kormánya kezdte ezt még Olaszországban használjuk az olasz kezdeményezés tapasztalatait, és ennek az alkalmazásnak a díjait, díját közösen fedezik különböző érdekelt felek. Más európai országra is ki szeretnénk térni, nem feltétlenül hitellel szeretnénk ezt támogatni, hanem inkább alkalmazásra, ennek az alkalmazásnak a terjesztésével. Így már Franciaország ezt tette, így próbálja a kultúrát és az oktatást az, és az azok közötti kapcsolatot még szorosabbra fűzni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sok pozitív példát hallottunk. Maria Augusta Santos kap most szót, a portugál parlament tagja. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony. A portugál parlament nevében szeretném önöket üdvözölni. Tudatában vagyunk annak, hogy milyen felelősség a múlt átvitele a jövőbe Szemerágó, az irodalmi Nobel-díjas is megfogalmazta ezt. Az európai kulturális örökség védelme a közös örökség, a közös gondolkodás éve, és a közös felelősség megfogalmazásának az éve is. A képzés, a tudomány felelőssége, hogy új utakat nyisson meg az új ismeretek alapján az örökségvédelem területén is. A közös örökségünk, a kulturális örökségünk a világ fontos pillére. A portugál történelem is nagyon izgalmas és gazdag, ugye a portugálok minden kontinensen jelen voltak a gyarmatosítás révén, és mindenig jelen vannak, és nagyon sokféle kultúrával találkoztak mindegyik kontextusban másképp fogalmazódott meg az emberi jogok kérdése. Sok szempontból Portugália tudatában van annak, hogy a sokféleség a demokrácia és a nemzeti identitásnak egyformán pillére. Ezért szükség van a folyamatos, folytonos munkára, arra a munkára, amely a kulturális örökséget folyamatosan átmenti a jelenbe, a jövőbe. Ehhez megfelelő kultúrpolitikára van szükség, amely nem szűk értelemben vett, hanem horizontális politika. A kutatáspolitikát is magában foglalja. A művészetek, a társadalomtudományok eredményeit gyorsan kellene átemelni a tankönyvekbe. Az új technológiák által teremtett új típusú értékek és kulturális értékek, nem szabad lemaradnunk arról, hogy ezeket, mint ilyeneket azonosítjuk. És demokratizálni kell a folyamatokat. A kultúrához való hozzáférést valóban minden polgárnak meg kell adni. Nagyon sok projektet hajtottunk végre a különböző alágazatokban. Összességében a Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Programot alapvetően végrehajtottuk. Ide értve az olvasás ösztönzését és a filmkészítés ösztönzését is. Ugyanis nem csak a meglévőt kell őrizni, hanem az újat is létre kell hozni, és csak hálózatosan, társadalmi hálók révén lehetséges. Az Európai Unió kulturális örökség közös identitásunk pillére. A képzés, tudomány és a kultúra egy körbe tartoznak, ugyanazok az emberi készségek és ezek fejlesztése tartozik ide. Jó lenne, hogyha súlyának, jelentőségének megfelelő helyre tennénk az UNESCO ajánlásaival összhangban a kultúra érzését, az érett és politikailag aktív polgár joga nem csak a kulturális örökségének a védelme, hanem a kulturális örökség létrehozásának a lehetősége is. Különösen érvényes ez a fiatalokra. Az érték őrzés teremtést is jelent. Nagyon sok szinergia van az oktatás, a kultúra védelme és a kormányzás között, de ezek közül csak keveset aknázzunk ki kellőképpen. Jobb struktúrákra, jogszab, jogszabályokra, jobb együttműködésre lenne szükség, és arra, hogy az együttműködés révén tudásunk, értékeink, kulturális erőforrásaink mobilizálódjanak. A globalizáció a hálózatos világ korszakában nem létezhetnek ma már izolált kultúrák, a kölcsönös tisztelet jegyében folyamatos kulturális párbeszédet kell folytatni a civilizációknak egymással, a béke fenntartása érdekében. Egyébként az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is kimondja ezt, és az Európai Emberi Jogok Nyilatkozata is leszögezi, hogy Európának példát kell mutatnia azáltal, hogy a saját sokféleségét, kultúráját védi és közben nyitott marad minden más kultúra irányában is. Ha így teszünk, akkor humánusabbakká, emberiebbé válunk, és európai identitásunkat úgy erősítjük, hogy közben nem nyomunk le másokat. Az irodalmi Nobel-díjas, akit már idéztem, azt mondja, hogy kultúra nélkül nincsen szabadság, szabadság nélkül pedig nincsen érett társadalom, nélkülük a társadalom egy dzsungelhez hasonlatos. Köszönjük szépen ezt a szenvedélyes felszólalást. Tióta Áktiónak adok szót Koszovó parlamentjének képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék most a munkacsoportunk nevében mondani néhány szót. Cultural Heritage in Tisztelt kollégák, a koszovói kulturális örökség nagyon mély és távoli gyökerekre megy vissza, és mindig is a sokféleség jellemezte. Ezt a sokféleséget mi értékként éljük meg. A sokféleséget a saját sokféleségében kívánjuk megvédeni, ezt az alkotmányunk is kimondja. In cultural heritage of all communities uh, in equal Minden közösséget, kulturális identitást egyformán támogatunk. A kulturális örökségünk az európai örökség része, és az Európai Uniónak köszönjük, hogy jelentős összegeket fordít erre a tevékenységre. Jöjjenek el, nézzék meg saját szemükkel értékeinket, és továbbra is gond, hogy a szerb kormány, és itt ezt a szerb delegátusok felé fordulva is mondom, lehetetlené teszi számunkra számos értékünk megőrzését. Köszönjük szépen! Zu Rola Isla. Rola Isla következik. Elnézést kérek előre is, hogy mára nem tudtuk megszervezni a török tolmácsolást. Engem ez bosszant, kísérletet tettünk rá, de nem sikerült megszervezni. Ezért arra kérem, hogy bocsásson meg nekünk, és beszéljen egy olyan nyelven, amely ilyet az, ö, sok nyelvű tolmácsaink értenek. Talán angolul? Parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Szeretném hálámat kifejezni az Európai Parlamentnek, hogy megszervezte ezt az ülést a tudás megosztása, az eszmecsere tovább javítja majd a kapcsolatainkat. Mint az EU tárgyaló ország képviselője, és esetlegesen egy potenciális EU tagállam tagja, is mondom, hogy Törökországban mi fontosnak tartjuk az európai örökségünket és a párbeszédet Európával az oktatás és kultúra viszonylatában számos programot működtetünk, amelyek európai tartalmúak vagy finanszírozásúak. Technikai értelemben a mi igazgatunk már felkészült arra, hogy a adott fejezetet megtárgyalja az EU-val, ez mag, ezt a magasabb politika sajnos egyelőre megakadályozza. A fejlesztési politikában is tekintettel vagyunk az értékvédelemre, a kulturális sokféleség védelme nekünk is fontos. Törökország részt vesz az európai kulturális programok egy részében, és azon van, hogy minél tágabb együttműködést építsen ki nemzetközileg. Az UNESCO-val van is ilyen kapcsolatunk, és számos nemzetközi szervezetnek, megállapodásnak tagjai, aláírói vagyunk. 2004 óta Törökország részt vesz a Youth program ö, ö, külső programjaiban, és a kulturális, kultúra programban is. Több ö, török ö, nyelvű művet európai nyelvekre sikerült fordítatni, és az isztambuli Kulturális Művészeti Központ összefogja ezeket a projekteket. Az UNESCO-val, az Interpol-lal pedig együttműködünk abban, hogy a történelmi materiális örökség csempészete visszaszoruljon. Törökország több kultúrának a gyűjtőhelye. Hazánk minden nemzetközi megállapodást aláírt, amely a materiális örökség védelméről, kereskedelméről csempészetének tilalmáról szól. Mint ilyen aláíró ország, azon vagyunk, hogy konstruktívan álljunk minden problémához. Minden országnak feladata a kölcsönös együttműködésre való készség és a nemzetközi szabályok betartása. A magunk részéről ezek mellett elkötelezettek vagyunk, és a kulturális örökség rongálását súlyos bűnnek tartjuk. És az illegális kereskedelmét a műtárgyaknak, műkincseknek ugyancsak súlyos bűncselekménynek tartjuk, a nemzetközi szabályokkal összhangban, és mindent megteszünk visszaszorítása érdekében. A kulturális miniszter a jog érvényesítésében területén működő szakembereknek nemrég tartott egy nagy tájékoztatót, konferenciát, képzést, ahol a lopott csempészet műtárgyak felismeréséről, a tevékenység visszaszorításáról volt szó. Oktatás rendszerünkben pedig azon vagyunk, hogy a kulturális örökség kérdéseit beépítsük a tananyagokba, számos programban veszünk részt, amely egyszerre oktatási és örökségvédelmi, és az egy életen át tartó tanulás részének is tekintjük a kulturális örökségről való ismeretek terjesztését. Vannak azonban gondok. Kultúráink, vallásaink és szociális modelljeink ugyan lehet, hogy különböznek, de az közös bennük, hogy a múlt emlékeit, ezek rongolás, lerombolását tiltják. Nálunk nagyon sok meset épült sok száz év alatt. Jeruzsálemben azt látjuk, hogy a muzulmán emlékek védelme lehetetlenné kezd válni. Törökországban mi megvédjük a zsinagógákat, állagukat, és jó lenne, hogyha ez kölcsönös lehetne, ez a fajta tisztelet egymás kultúráival, vallásaival szemben. Nálunk egyszerre több zsinagógát is renoválnak jelenleg is. Tisztelt kollégák, köszönöm a mai ülés szervezőjének azt, hogy létrehozták ezt az eszmecserét, és várom a szoros együttműködést. Fien, fien. Nagyon szépen köszönjük és csak reménykedni tudunk abban, hogyha politikai szinten is ugyan nehéz az előrejutás Törökország és az EU között, akkor azért kulturális szinten ez egy picit jobban működne. Ezért is köszönöm, hogy ezen a konferencián részt vettek, és itt voltak velünk. Következik az utolsó felvonás. negyedig van időnk az eszmecserével. Igyekszem nagyon sok embert felszólítani, ezt követően viszont le kell zárnunk, úgyhogy Marino torres kezdjük Írországból. Köszönöm szépen. Tett fel egy kérdést, hogy ki is vagyunk, honnan jövünk, merre tartunk, az identitásunkat kérdezte meg. Ezt a dimenziót nem nagyon hallottuk, pedig ha megnézzük a megőrzést, a méltóságot, az identitást, a, a kimondott szó a zene, hatalma, ereje, a, a versek, az irodalom, a legnagyobb erő, aminek birtokában vagyunk, főleg a szoktatási struktúrán belül, hiszen rengeteg szinten van jelen ez az erő, a, a valahová tartozás, akár a gyász is ide sorolható, ami visszavezethet bennünket, hogy megtaláljuk és újra defináljuk a helyünket egy társadalomban. És a kérdés az, hogy miért kapnak ilyen fontos szerepet a művészetek, viszont miért tudnak mégsem ugyanolyan helyet képviselni, mint a tudományok. Miért nem vagyunk képesek arra, hogy, hogy ezt elérjük? Hiszen mindaz, ami ma elhangzott, tulajdonképpen ezekről az aspektusokról szólt, amelyel gyökeret tudunk verni a világban. Tehát vissza kell térnünk oda, hogy miről is van itt szó. Igazából az a fontos, hogy mi is elővegyük a fegyvereinket, mert hogyha a tévét bekapcsolom, tulajdonképpen bankárokat látunk, és amennyire jól ítélem meg, tulajdonképpen ők felelősség nagyon sok rossz dologért, ami történt a világban, mert rosszul menedzselték a pénzeket. Mentális, személyes, intellektuális és érzelmi gazdaságunk is van, ennek kellene végre hangot és teret biztosítanunk. Köszönöm ezt az igazán személyes és nagyon szenvedélyes felszólalást, amit azt hiszem mindannyian alá is tudnánk írni. Vasiljevska képviselő kap szót a lengyel szájmből. Nem tudom, hol ül, parancsoljon, egy percre kap szót. Nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm, elnök asszony. Én a lengyel parlament képviselője vagyok, a Kulturális és Oktatási Bizottságnak a tagja. Szeretnék a kulturális örökséghez, az oktatáshoz kapcsolódó pár gondolatot megosztani önökkel. A kulturális örökségnek az oktatásban rendkívül fontos szerepe van. Szeretnénk az ezzel kapcsolatos ismereteket elterjeszteni. Szeretnénk felhívni a gyerekek figyelmét, a fiatalok figyelmét a kulturális örökség védelmére. Kezdjük ezt már egészen kiskorban, az általános iskolában. Át kell adni ezeket az információkat, de úgy, hogy azok befogadhatóak legyenek a, a gyerekek számára. Fel kell keltenünk a gyerekek érdeklődését, játékokkal például játékokkal, lehet játszani a városban található műemlékekkel, ezekre játékokat lehet szervezni, és így a gyerekek a szabadidejüket a családjukkal is tölthetik ezen programokkal. Meg kell mutatni a gyereknek, hogy mi is veszi körbe. Meg kell mutatni neki a helyi műemlékeket, mert az oktatás az iskolában kezdődik. Mi pedig úgy tudjuk a, környe- a környezetünket védeni, a körülöttünk lévő kulturális örökséget védeni, hogy a helyi, regionális és európai identitásunkat helyezzük előtérbe. Így módon támogatnunk kell az oktatókat, a tanárokat, és az innovációt az oktatásban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Julie Ward kap szót még a saját parlamentünkből egy percre. Azt szerettem volna csak elmondani, hogy az oktatás ránk nézve is érvényes. Nekünk is tanulnunk kell. Alázatosnak kell lennünk a tekintetben, hogy nem tudunk még mindent és nekünk is foglalkoznunk kell, alulról építkezve nagyon sok témával. És az Európai Múzeumi Szövetségek kapcsán sikerült is lépéseket tennünk ez irányba. Van is egy film egyébként erre vonatkozóan, de ne csak ezt nézzék meg, tegyenek még többet, a saját politikai kis gyakornokságukat is abszolválhatják egy helyi múzeumban, nem csak Maastrichtban, ott meglátják, hogy micsoda kihívásokkal szembesülnek az ágazat képviselői, és hogy mennyire megsegíthetnénk mi is őket, mint az ő szószólóik. Köszönjük szépen! Szevasztákis képviselő kap szót a görög parlamentből. Köszönöm szépen. Az én országomban, az én országomban, Görögországban és a városomban, Aténban minden feltárás során, régészeti feltárás során valami új dolog kerül a felszínre az antikorból, az ókorból. Ezt pedig azt jelenti, hogy a múlt is összefügg a mai városépítészettel, a területrendezéssel. Azzal is, hogy a környezetünket a, ö, hogyan is értékeljük, értelmezzük. Tehát tulajdonképpen a város kép kialakítása is egyfajta oktatás. Az, hogy hogyan érzékeljük, hogyan és mennyire vagyunk tudatában a környezetünknek. Óriási ugye a nyomás rajtunk, nagyon sok a, a az elvándorlás, a migrációs trendek jellemzőek, de ezek is mind-mind összefüggenek a strukturális bizonytalanságokkal, amelyekkel konfrontálódik -e a mai ember. Erről is beszélnünk kell. Tehát nem csak az lehet a programunkon, hogy technológiai eszközökkel eh, a múltat próbáljuk meg feltárni és konzerválni, hanem arra is szükség van, hogy eh, aktívan és modern szemlélettel eh, szemléljük mindezt. És szükségünk is van egy újfajta megközelítésre Európában. Bilt asszony. Köszönöm, elnök asszony. A négyes kezdeményezés a kulturális örökség évén belül a vallási öröklé, örök, örökséget hivatott megvédeni. Franciaországban és azon belül az én régiómban ez rendkívül fontos, ugyanis nagyon felháborító kezdeményezések vannak. Például van egy templom, amelyet KFC-nek akartak átalakítani. Koszovóban ortodox, nagyértékű ortodox kulturális örökség van, viszont az ezekhez való hozzáférés, ahogy ezt ma reggel is hallhattuk, sokszor nehézkes. Október végén megtámadtak két buszt amelyek ortodox zarándokokat szállítottak. Mi lesz a kulturális örökségünkkel, a kulturális identitásunkkal, hogyha nem kezeljük prioritásként az épületek védelmét? Így a kultúra és az oktatás kérdéseit sem védjük kellőképpen. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönjük szépen. Utolsó felszólalunk ebben a körben Luigi Gallo az olasz parlamentből, és aztán sajnos le kell zárnunk ezt a kört. Grazie, President. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm, hogy ilyen aktívan részt vesznek ezen az eszmecserén. Én ebben az egy percben az oktatásról szeretnék beszélni. A 165. cikkben, az Európai Unió működésről szóló szerződésben kimondjuk, hogy az egyik fontos tevékenység az az oktatás. Na már most az oktatásban az európai vetületek megjelenítése azt is jelenti, hogy van egy közös pedagógiai modellünk, amelyet amelyet alkalmazunk, és amelyet alkalmazunk a saját történelmünknek és az európai történelmünknek megfelelően. Több felszólalásban azt hallottam, hogy hogyan lehet teljesen elmerülni a kultúrában. Sokan azt mondják, hogy ez az el, ehhez az elmerüléshez Mm, csak úgy tudunk hozzájutni, hogyha elmegyünk, elmegyünk ezekre a műemlékekre, műemlékekhez, megéljük ezeket az élményeket, és kutatásokat végzünk, hogy jól be tudjuk fogadni a műemlékeket. Na mert most az európai rendeletek, illetve szabályozások, amelyeket átalakítottunk az olasz jogrendre, kimondják, hogy milyen fontos az oktatóknak a képzése, a továbbképzése. Ez valóban kell ahhoz, hogy struktúrált módon kezeljük a kultúrát. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük ezt az utolsó és nagyon érdekes, emocionális vitát is, de ez nem is helytelen. Nagyon jó az, hogyha egy kicsit szenvedélyesek is válunk egy-egy ilyen vita során hiszen ezzel más is észrevett, hogy a kultúra nem csak olyan dolog, amit szőnyeg alá lehet sorolni. Nagy öröm számomra, hogy az illetékes magyar biztost, Navracsics Tibor urat köszönthetem körünkben. Nagyon örülök, hogy itt van, és szeretném felkérni, hogy tartsa meg beszédét, és ezzel a mai rendezvényt zárja is le. Navracsics úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők. Ez az elmúlt két nap megint a reflexió momentuma volt. Kulcsfontosságú témákra koncentráltunk a tematikus év kontextusában, amikor is a kulturális örökségről gondolkodtunk el, illetve arról tárgyaltunk, hogy jobban kellene támogatnunk, és hogyan tudnánk ezt az elképzelést megvalósítani. Egy olyan momentum is volt, egy olyan pillanat is számomra, hogy személyesen is közönetet mondjanak, hogy ezt a gyönyörű, csodálatos kedvez, kezdeményezést támogassák. 2017-ben instrumentalizálták ezt a tematikus év jóváhagyásában. Aztán költségvetést hagytak jóvá. 2018-ban megmaradt a támogatásuk, a számtalan Európa szerte megrendezésre került programok támogatásával. Mindenki a saját országokban betársultak a nemzeti szerepvállalók mellé, és a tematikus évet tulajdonképpen a saját választóik életébe is beemelték, és ez kifizetődött. Több mint 6 millió ember vett részt eddig 11 és fél, 11.500 rendezvényben, 8000 projekt kapott ö, ö, címkét a tematikus évre vonatkozóan, és a fiatalokat is megszólítottuk, ami kivétel, ö, kivételes. A Discover EU egy csodálatos kezdeményezés, amit a bizottság indított el kísérleti jelleggel, 15 ezer fiatal kapott ingyenes bérletet, hogy a kulturális örökséget Európában felfedezze magának, és tanulhasson másoktól. Megtapasztalja, hogy mit jelent az, hogy ha valaki európai. Felfedezhették tehát ezeket, és a szociális médián keresztül be is számolhattak erről, és az írásaikkal mások számára is hozzáférhetővé tették a felismeréseiket, tapasztalataikat. Story mappeket is kifejlesztettek a bizottság támogatásával. Ezek on, interaktív online platformok, amelyel tulajdonképpen mindenki érintésre hozzáférhet információkhoz, az örökséghez, és mindezt az örökség védelme érdekében tették a, a feletti, felelősök. Ezek a story mappek tulajdonképpen a, az Európán a digitális gyűjteményét is bővítették, ahol 15 millió könyv és média file található 3500 kulturális intézmény jó voltából. Ezek a story mappek 15 ezer felhasználót szólítottak meg, és napi szinten dolgozunk azon, hogy ez a szám nőjön. Azt gondolom, hogy ezek nagyon motiváló számok és kezdeményezések, amelyek jelzik azt, hogy össze tudnak zárni, össze tudnak jönni az európaiak, akik újra fel akarják fedezni maguknak a kulturális örökségüket. A legkisebb falutól a legnagyobb városig sikerült összehozni ezeket az embereket, és megosztani egymással az európai teret. Az európai szellemiséget szeretném még kiemelni. Volt egy nemzetközi békenap, szeptember 21-én, ahol egyszerre szólaltak meg a harangok. 14 európai országban. Ez egy szimbolikus esemény volt, és emlékeztetett arra, hogy ugyan különböző nyelveket beszélünk, mások a meglátásaink, a harangok megszólalása a békét és a reményt árasztják Európa szerte. Azt gondolom, hogy ezek a tapasztalatok arra motiválják az európaiakat, hogy az európai kontextusban definiálni tudják az identitásukat. Nagyon sokszor az identitásunkban átfedések mutatkoznak. És én hiszem azt, és ahogyan gondolom önök is, hogy az európai történetünk valóban közös európai történelemre és gyökerekre vezethetők vissza. Nagyon sok esetben az unión belül említjük a feszültségeket, de emlékezzünk a legfontosabb következtetésekre, tanulságokra. Több dolog köt össze bennünket, mint amennyi megkülönböztet. Ez az egység, ez az egységesség, egy inkluzív intézkedésen alapul, hiszen minden európait, minden tagállamot, kilenc partner országot ültet egy hajóba, és valóban éreztük is a parlament erős támogatását, hiszen a parlament finanszírozta 800 ezer euróval az egyik projektünket, hogy legalább 150 ezer intézmény támogasson több európai országban, és a közösségeken keresztül megőrizze a kulturális javainkat. Miért is fontos ez az Európai Unió kontextusában? A temetőket nem véletlenül emelem ki, nagyon sokban ezek is ugye a, a múltunkat, az emlékeinket őrzik meg, amelyek napi szinten ott vannak a, jelen az életünkben. Az Európai Parlamentnek ez a kísérleti modellje tulajdonképpen további modelleket mozgósíthat. 40%-a a, az örökségnek Európában magánkézben van. Azzal, hogy fenntartható jövőt biztosítunk, a jövő generáció számára is meg tudjuk mutatni, hogy a korábbi generációk hogyan éltek, és hogy nekünk milyen előrelépéseket sikerült foganatosítani. Ez a tematikus ép hölgyeim és uraim, hamarosan véget ér, egy pár, év, pár héten belül, de biztosítani fogjuk, hogy az európai politikai agenda legfontosabb prioritásai között szerepeljen. Májusban egy új kulturális agendát mutattam be, amelyel arra hívom fel, hívom fel a figyelmet, hogy mennyire fontos tényező, ez a versenyképességünk a gazdaságunk szempontjából egyaránt, és hogy ez alapján tudunk, ennek tudatában tudunk jó kapcsolatokat kialakítani a globális szinten más szereplőkkel is. Decemberben a hivatalos lezáráskor Bécsben fogunk találkozni. Az említett akcióterv egy politikai öröksége lesz ennek a tematikus évnek, de több is lesz, hiszen egyfajta roadmapként funkcionál, annak érdekében, hogy az európai kulturális örökséget tovább vihessük. A bizottság implementált egy csomó fontos intézkedést és lépést, itt soroljuk a fenntarthatóságot, az innováció többek között, de az önkéntességet is ide sorolhatom, és ezek a lépések, amelyek a kulturális javaknak az illegális kereskedelmét is célozzák, mind-mind olyan kérdések, amelyeket továbbra is napirenden kell tartanunk. Ez az akcióterv inspirálhatja az európai városokat, régiókat, illetve a, a, az illetékes szervezeteket is, amelyeknek feladata a kulturális örökség védelme. Nyilván ez nem működhet megfelelő finanszírozás nélkül, ezért a bizottság a Kreatív Európa program 1,58 millió euróra kívánja megemelni. És hát nyilván az kitűzött feladataink nagyon nagy kihívásokat jelentenek. Akik bíznak a kulturális örökség, ben, mint eszmében, az összetartozás erősítésében, és akikre számíthatunk, azokkal együtt sikerülni fog mindezeknek megvalósítása, és már most köszönetet mondanék mindenkinek az eddigi munkáit, és mindenkit várok a záró ünnepségre Bécsben. Köszönöm. Ja, fél... Nos, köszönjük szépen, biztos úr. És csak csatlakozni tudok ahhoz, amit mondott. Használjuk ki mi mindannyian az lehetőséget, hogy itt van most biztos úr, és megköszönhetjük neki is azt, hogy milyen komoly aktivitással vett részt a kulturális örökség évének szervezésében. A mai alkalom is részben neki köszönhető, és hatalmas, letett, hatalmas eredményeket tett le az asztalra idén. Und ich glaube, dass wir... De az érdekünk persze az, hogy ez a folyamat ne álljon meg most 2018-ban, hanem folytatódjon ez a kulturális kezdeményezés a mindennapokban, a jövőben. Tehát egyfajta fenntarthatóság köszöntsön be most a területen. Ebben a reményben rekeztem be a mai ülést, és kívánok minden nemzeti parlamenti képviselő kollégánknak, illetve a parlamenti, európai parlamenti képviselőtársaimnak kellemes hazautat, de előtte még a Jan ö, sörözőben lent ö, még lesz egy kis fogadás, és akkor aki még akar, tud a társaival <clears throat> privát beszélgetéseket folytatni. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönjük a tolmácsoknak is a munkát, akik most is, mint mindig, sikerre vitték ezt az ülést. Még a kiáratnál számos anyag, nyomtatvány, brossúra van kitéve, vigyenek még belőlük, és szeretnénk egy fotót készíteni mindannyiunkról. Itt a terem előterében kérek tehát mindenkit, hogy mielőtt kimenne, jöjjön ide a pulpitus elé, és itt készül mindjárt egy profi fotó rólunk. Köszönöm.